Allora, apriamo i lavori. Kedves kollégák, kezdjük meg a munkánkat. És mint máskor is, ezúttal is a bizottságunk munkáját webstreamelik. Jelen van Valisz asszony, az Európai Parlamentnek az elnök helyettese, hogy üdvözöljem őt meleg hangúan, és ennek a magyarázata az, hogy a megállapodásra kerül, megállapodás kötetett a parlament és a bizottság között az átlátások nyilvattatása vonatkozóan Valisz asszony vezette a munkálatokat a parlament nevében. Mégpedig november 18-án az elnökök értekezete hagyta jóvá ezt a megállapodást és az eljárási szabályzatnak a 127-es szabálya cikke utal erre. A munkának a folyamata persze még nem zárult le, nyárra kell, hogy eljussunk a teljes tető alá hozatalhoz, tehát a megállapodással kell, hogy foglalkozunk és ezen 9, a 9-es cikkes és a 10-es melléklet az eljárási szabályzaton tér ki ezekre a kérdésekre, ezeket tehát módosítanunk kell a megkötetendő megállapodásnak a fényében. Jelen van Valisz asszony, aki tökéletesen ismeri a témát, meg is adom neki egyből a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Egyrészt megköszönöm, hogy meghívtak ide a szakbizottságban, és köszönöm szépen, hogy segítik munkámat ebben a kérdésben. Tudom, hogy a kollégák megkapták a tervezetet, az intézményközi megállapodás tervezetét, melyet mi, a parlament, valamint az Európai Bizottság köt, kötne, köt majd, azért, hogy egy nyilvántar, átláthatósági nyilvántartást hozzon létre. Érdemes volna elmondani néhány szót ennek az ügynek a történetéről. Az önök szakbizottságával ma kezdjük el a formális tárgyalást arról, hogy mit jelent majd az átláthatósági nyilvántartás az eljárási szabályzat tekintetében. Hiszen a múlt periódusban, a múlt ciklusban Alexander Stubb kezdte el a munkát, majd Ingo Friedrich folytatta a lobbisták vagy az érdekek képviselőinek kezelésével kapcsolatos um, munkát, uh, azt a munkát tehát, hogy a parlament, illetve az európai intézmények hogyan kezeljék a lobbistákat. Nos, egy munkacsoport fölállítására tett javaslatot a <clears throat> parlament, és itt a, ebben a parlament és a bizottság vett részt egy közös nyilvántartás felállításáról. Az előző ciklusban az én munk vezetésem alatt vette kezdetét a munkacsoport munkája, és ez alatt a ciklus alatt fejeztük be munkát. Cassini úr, az önök elnöke is részt vett, Jó Lajnen is, aki ugye ennek a bizottságnak volt a korábbi elnöke, valamint Isabel Durand, tehát a nagy frakciók a parlament részéről mind képviseltették magukat. A bizottság kezdeté, kezdetben Sim Kalaszt küldte, most pedig Mário Sefcovicsot delegálta, azaz biztosi szinten vett részt. Megállapodásra jutottunk a következő kérdésekben. Először is. Nagyon óvatosnak kell lennünk a megfogalmazás tekintetében, az érdekek képviselete helyett sokkal inkább most egy közös átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról beszélünk. Megmondom, hogy miért jutottunk e megfogalmazáshoz. Teljesen tisztában vagyunk azzal, a parlament előző ciklusban hozott állásfoglalásával, amely teljesen világosan kimondja, hogy a parlament arra gondolt, hogy voltak éppen egy közös nyilvántartás, egy kötelező nyilvántartást szeretnénk létrehozni, amely minden az európai politikát befolyásoló tényező számára nyitva áll. Az Európai Bizottságnak egy önkéntes nyilvántartása van, mi azonban kötelező nyilvántartásra törünk. Továbbra, is azt kell, hogy mondjam, hogy a végleges célunk a parlament részéről egy kötelező nyilvántartás, de megértjük, hogy jelenleg a legjobb, amit elérhetünk, az az, hogy egy nagyon biztonságos önkéntes nyilvántartás jöjjön létre, ahol a bizottsággal együttműködünk. A lehető legszigorúbbra húzzuk a szabályokat, hiszen az érdekképviselőknek, a lobbistáknak badge van szükségük, hogy bejöjjenek a parlamentbe. De lemondtunk az eredeti tervezetünkről, a kötelező rezsim bevezetéséről. Sok, min, sok érv szól a kötelező rezsim mellett. Az érdekképviselők maguk is azt mondták, hogy támogatnák ezt, hiszen mindenkit ugyanolyan módon kezelnének. De még egyszer mondom, jogi szempontból világosra tették számunkra, hogy a tanácsban egyhangúságra kellene volna szükség a kötelező nyilvántartás bevezetéséhez ezen szerződéses cikk alapján lehetne tehát meghozni a kötelező nyilvántartás rendszerét, és éppen ez az oka, amiért az önkéntes nyilvántartás rendszere mellett döntöttünk. Mindig arra gondoltunk, hogy nagy különbség van a parlament illetve mindig nyilvánvaló volt, hogy a parlament és a, főleg a bizottság között nagy különbség van a tekintetben, hogy minden egyes képviselőnek szabadságot kell biztosítani, hogy mandátumot, mandátumával éljen. És a nyilvántartás, <clears throat> az átláthatósági nyilvántartás semmilyen módon nem korlátozhat semmilyen képviselőt abban, hogy választóival vagy bárkivel szabadon korlátozás nélkül tárgyaljon véleményüket meghallgassa. Ugyanakkor a kérdés, amelyre mindig koncentrálnunk kell, és a munka bizottsággal való munka során is erre koncentráltunk, az az, hogy miért van szükség erre a nyilvántartásra. Nos, azért, hogy az állampolgáraink lehetőség szerint jobban bízzanak majd a döntéshozatali folyamatban. Váljék világossá, hogy ki tárgyal velünk az európai szakpolitikai kérdésekről. Ki befolyásol bennünket. Legyen világos, hogy kivel beszélünk, és így az Európai Parlament az európai döntéshozatali folyamatokban nőhet a bizalom. Azaz tehát egyenlő pályákat és egyenlő esélyeket szeretnénk biztosítani minden érintett szereplő számára. Az egyik kérdés, amely nagyon nehéz volt, amelyben nehéz volt megállapodnunk, és ezért jutottunk végül is egy átláthatósági nyilvántartás megfogalmazásához. Tehát az egyik probléma az volt, hogy sokan Brüsszelben próbálják a politika hozatali döntéseket befolyásolni, nem kormányzati szervek, civil szervezetek, akiket azonban nem szívesen, akik nem örülnek a lobbista megnevezésnek. <clears throat> Ezért egy olyan megfogalmazást kerestünk a nyilvántartásra, amely nem stigmatizál senkit sem, és a lehető legszélesebb kör számára elfogadható. Így jutottunk e modellhez. A azok a kereskedelmi szereplők, vagy kereskedelmi üzleti lobbisták, velük is hosszan tárgyaltunk, hosszan tárgyaltunk az ügyvédekkel, azért, hogy különbséget tegyünk a ügyvédek között, akik egy jogi eljárásban az ügyfelüket képviselik, illetve akik lobbistákként dolgoznak, de beszéltünk az NGO-kkal, a civil szervezetekkel, az agytöröztökkel, vagy think tankekkel, azért, hogy mindenki számára elfogadható legyen a szabályozás. Azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, hiszen nagyon sok egység és entitásra kiterjed most már ez az átláthatósági nyilvántartás, és ilyen módon a félhomályból, a értelem napfényére kerülnek ki ezek az entitások. Persze, hiszen a, a jelenlegi nyilvántartás úgy működik, hogy a üzleti szereplők láthatók, de a további szereplők nem. Összességében tehát ezért átláthatósági nyilvántartásról, vagy transzparencia nyilvántartásról beszélünk, és nem lobbistákról. Röviden szólnék a nyilvántartás tartalmáról is, és felépítéséről. Teljesen nyilvánvaló volt számunkra, hogy több információra van szükségünk azokról, akik eh, regisztráltatják magukat, a pénzügyi érdekeikről való nyilatkozott is nagyon fontos. A bizottság szerzett erről tapasztalatot, és így most a átadott információt világosabbá szeretnénk tenni, illetve ellenőrizhetővé szeretnénk tenni. Az egészre egy közös viselkedési kódex vonatkozik, majd, és előírja a panasz folyamatokat is, hogyha valaki, tehát egy panaszt nyújt be, akkor a két intézmény az előírt módon vizsgálja ki ezt a panaszt. És ezután persze, még ha valakit a kivizsgálási eljárás nem nyugtat meg, akkor az ombudsmanhoz fordulhat második uh, eljárási szint, vagy jogorvoslati szintként. Tehát mondom, <clears throat> igyekeztünk mindenkinek az igényét megfelel, mindenkinek az igényére kitérni. Nem akarom elhallgatni, hogy a legnagyobb akadály, a legnagyobb kihívás számunkra a beléptető bedzsek kiadásának rendszere volt, ezért tehát nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elegendő felkészülési idő álljon rendelkezésünkre a rendszer bevezetéséig. Azért, hogy például itt a szakbizottságban is a megfelelő szabályokat módosíthassuk majd. Ennyi lett volna tehát a rövid történet, ennyit tehát a kezdeményezés hátteréről, illetve a munkacsoport munkájáról. Úgy gondolom, hogy jó eredményt sikerült elérni, remélem, hogy önök is egyetértenek béli véleményemmel, és remélem, hogy az intézményközi megállapodást el tudjuk fogadni, illetve a saját házszabályunk, illetve eljárási szabályzatunk módosítására is lehetőség nyílik. Június, tehát hatodik hónaptól működne ez a átláthatósági nyilvántartás. Jó volna, hogyha be tudnánk tartani ezt a határidőt. De el kell mondanom azt is, hogy a közös nyilvántartás persze ki kell, hogy terjedjen a tanásra is. Egy sor kezdeményezést ragadtunk meg ezen ciklus alatt azért, hogy bevonjuk a tanácsot ebbe a munkába. A belga elnökség alatt pozitív választ kaptunk, hallottam arról, hogy jövő héten még egy találkozót tartottak, tehát a válasz, ha lehet még pozitívabb a magyar elnökség alatt, azaz tehát elképzelhető, hogy júniusra, mire júniust elérjük, egy olyan nyilvántartást állítunk fel, mely mind a három intézményre kiterjed, és ezt valóban üdvözölnünk kell majd. No, így állunk tehát, és örömmel válaszolom meg a kérdéseiket, amennyiben vannak, de hát önök a részletkérdés szakértői. Grazie, signora Wallis, della sua Nagyon szépen köszönöm, Wallis asszony, ezt a nagyon világos prezentációt meghallgattuk, és most pedig a kollégák kapják meg a szót, először is Dafur. Elnök úr, először is meg szeretném köszönni kollégámnak, Wallis kollégámnak ezt a nagyon profi munkát, és azt is, hogy ennyire világosan nyomon követhetően és érthető mutatta be azt a munkát, amelyet végeztek. Valódi munkát végeztek, valódi el, előrehaladást értek el ebben a munkacsoportban. De vannak még kérdések, amelyek nyitva állnak. Hiszen valóban mi egy kötelező nyilvántartást szerettünk volna bevezetni, és hogyha úgy döntenénk, hogy élnénk a jogkörünkkel, akkor kikényszeríthetnénk a kötelező nyilvántartás bevezetését is. Hogyha az intézményközi megállapodás mechanizmusa erre nem volna alkalmas, ez ugye a 395-ös cikk, az Európai Szerződés 395-ös cikke alapján, ha ezt nem, nem a 395-ös cikk alapján, akkor egy rendelet alapján elérhetnénk ezt a célt, és éppen ezért a jogi szolgálat véleményét szeretném kérni, hogy miért volna szükség egyhangúságra a tanácsban ehhez, hogy ezt elfogadjuk. A jogi szolgálat szakvéleményeit a mi szakbizottságunk nem egyszer tévesnek tulajdonított, és bizony lehet, hogy most is azt hajlok gondolni, arra hajl, vagyok hajlamos, hogy azt gondoljam, hogy talán mégsem helyes a jogi szolgálat érvelése. Kíváncsi volnék, milyen érveket hoz fel a jogi szolgálat, különösen annak fényében, hogy Diana Wallis arról számolt be, hogy a tanácsnál is előre haladtak a tárgyalások, és így talán a korábbi akadályok is eltűnőben vannak. Az a benyomásom, hogy azok, akik bejegyeztetik magukat, illetve ezt hallom tőlük, egyre elégedettebbek az itt előírt fegyelemmel, de szívesen tovább lépnének. konkrét példa, problémát vetek fel, az are expected to register megfogalmazás, azt várják el, vagy azt várjuk el, vagy az váródik el, hogy regisztráljanak. Például a 11-es bekezdésben szerepel ez a megfogalmazás. amely azt mondja, hogy az egyházakat az egyházakat a nyilvántartás nem érinti, ám az egyesületeinek, jogi szerveknek szerepelniük kellene a nyilvántartásban. Egy kis ellentmondást látok itt. Meg tudnám magyarázni ezt Diana Bolis. Összességében azért mondom, egyetértek a előrehaladással, jó munkát végzett a munkacsoport is. Úgy hiszem, Persze szükséges lesz a saját házszabályunk módosításán is lassan elkezdenünk gondolkozni. Gróta képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az alelnök asszonynak is. Nagy lépést teszünk előre, hiszen az átláthatóság, a transzparencia minden látogató csoport kérdései között felmerül, Ugye gyakran hajlunk arról, hogy mindenki bejön a parlamentbe, befolyásolja a képviselőket, ilyen propagandisztikus tévéműsorokat csinálnak éppen, ezért azt gondolom, hogy nagyon nagy szolgálatot teszünk magunknak is azáltal, hogy ezt a közös nyilvántartást létrehozunk. Közös ez a nyilvántartás, tehát a tanács is hozzátartozna ehhez, de pozitív híreket hallunk arról, hogy a tanács azon gondolkozik, hogy közös nyilvántartást velünk együttműködtessen. Fontos a közös nyilvántartásban, hogy fegyelmi eljárást is megnyisson, tehát hogyha valaki a nyilvántartás szabályai ellen fellép, akkor eznek következményei volnának, és kérdezem Diana Wallis-t, hogy milyen következményekkel, milyen szankciókkal számol a rendszer. És Duff kollega éppen beszélt erről, hogyha már ezt a, ezt a nyilvántartást létrehozzuk, akkor lehetőség szerint ez ne önkéntes legyen, hanem kötelező, hiszen valami feltűnt nekem a politikában. Hogyha önmagukra magukra nézve kötelező megállapodásokat kötnek a felek, akkor ezek bármilyen megállapodás legyen ez, általában nem kerülnek betartásra. Tehát kérdezem, hogy mennyiben lehet abban reménykedni, hogy kötelezővé lesz kötelezővé tesszük a bejegyzést. Rengeteg érdekképviselet működik Brüsszelben, rengetegen járnak be a parlamentbe, 20-30 ezer közötti számot olvashatunk. Ez hatalmas számadat, ennyi lobbista vagy érdekképviselő az egyes fővárosokban nem is működik, tehát úgy gondolom, hogy az európai nyilvánosság számára fontos és jó jel, hogyha egy olyan kötelező rendszert vezetünk be, amely a szankcionálás lehetőségét is tartalmazza, és amely, még egyszer mondom, mind a három intézményt eh, egységesíti. Ezért nagyon bízom benne, hogy eh, sikerül a tárgyaló delegációnknak mindenkit leültetni az asztalhoz, és egy ilyen megoldásra jutni. Nem látok más jelentkezőt a képviselők körében, akkor, de mégis. Medio minuto, señor presidente. Csak egy fél percet kérek, elnök úr, tisztelt eh, elnök helyettes asszony. Szeretném kiemelni a politikai fontosságát eh, annak az előrelépésnek, amelyet teszünk általában véve az áthatatossággal kapcsolatosan. Mit is észleltünk az utóbbi években? Azt, hogy különböző intézmények visszaélnek az átlátásoki szabályokkal, ezáltal erodálódik a polgároknak a bizalma a politika iránt. Ez érintette számos parlamentet az Európai Unióban, többek között az én országom parlamentjét is. Mindenek fényében azt szeretném jelezni, és ezt a tapasztalat is már megerősítette, hogy jobb mindenek ellenére, ha a transzparenciával élünk, mint a tiltással. Ugyanis a tiltás kellő ellenőrzés hiány visszaélésekhez vezet. Azaz a tiltásokat nem tartják be kellő módon, de ennek nincs következménye. Viszont hogyha ezzel szemben átláthatóságot biztosítunk, amely engedékenyebb rendszer, de mégis ugye az teszi lehetővé, hogy mindenki belásson a folyamatokba, akkor ezáltal a politikai szervezetek, egyesületek sokkal világosabb keretek között lépnek fel. Éppen ezért én arra a következtetéssel jutok, hogy mindenképpen a transzparenciára szükség van. És úgy, ahogy helyettes azt mondotta, egy átfogó rendszerre van szükség, egy olyanra, amely érinti az összes Európai Uniós intézményt, nem csak a parlamentet, és nem csak a bizottságot, hanem az összes intézményét az uniónak. Úgy látom, hogy nincsen további jelentkezés, illetve mégis, Defur. I, Elnézést kérek, de elfelejtettem, hogy a házszabályra vonatkozó gondolataimat megosszom önökkel. Ahogyan a parlament szabályait hozzáigazítjuk ezen regisztrációs formához meg kell gondolnunk azt, hogy a saját belső működésünket hogyan lehet átalakítani, figyelembe véve a képviselők pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozatot. és ezért talán kevésbé merevre kellene ezt alakítani, mint ahogyan ez jelenleg működik. Tehát, hogy a külső befolyásolást jobban igyekszünk ellenőrizni, akkor ez ugyanakkor lehetőséget kínál számunkra, hogy a házszabályt a saját szándékunk szerint módosítsuk, és ilyen módon a képviselőkre vonatkozó viselkedési kódexet eh, át lehetne alakítani, illetve szigorítani lehetne, és ezzel ország világ előtt a béli komolyságunkat eh, bizonyítanánk be, hogy milyen szigorúan látjuk, még komolyan vesszük ezt a kérdést. Most pedig az Európai Bizottságnak a képviselőjének adnám meg a szót, Krisztián Szennek úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, csak az Európai Bizottság nevében üdvözölni szeretném ezt a vitát, Sefkovics biztos nevében is, aki a bizottság tárgyaló delegációját vezette. Elégedettek vagyunk a megállapodással, és uh, úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős lépés a transzparencia irányába, és a polgárok szemében Brüsszelt elfogadhatóvá teszi. Két-három évvel ezelőtt az Európai Átláthatósági Kezdeményezés keretén belül minnyáján éreztük, hogy nem a folyamattal van a baj, hanem a percepcióval, hogy hogyan látnak bennünket. Ezért tehát a percepciós torzulásra úgy lehet válaszolni, hogy módosítjuk a regisztrációt. Ez így vette kezdetét ez a munka. Elégedettek vagyunk az eredménnyel. Négy-öt évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a munkát, akkor mindenki 15 ezer lobbistáról beszélt. Senki nem tudta, hogy honnan származik ez a, ez a szám, de egy végezetül aztán már Szicíliától Finnországig mindenhol igazságként kezelték, hogy 15 ezer lobbista van. Brüsszelben. Most pedig azt mondhatom, hogy 3500 regisztrált regisztráció történt, és ilyen módon persze az ugye szervezetek regisztrálnak, vannak ezek között nagyon nagy szervezetek, de mindenki megmondja, hogy kivégzi azt a munkát, kifelel az egyes részlegekért, és hányan dolgoznak náluk. Nos, a bizottság meg van róla győződve, jelenleg kevesebb, de jóval kevesebb, mint tízezer emberről beszélhetünk. Tehát a bizottság nagyon elégedett az eredménnyel, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez egy organikus folyamat, nem lehet ezt sürgetni. 24 hónap alatt nagyon messze jutottunk, de ez még nem a munka vége a bizottságbeli kollégáinkkal, és persze a parlamenttel is szorosan együtt szeretnénk működni. Ahogyan egy kollega mondta néhány perccel ezelőtt, vannak olyan elemek, amelyek ezt már-már kötelezővé teszik a bejegyzést, anélkül, hogy ez kötelező volna. Úgy az ember nem léphet be a parlamentbe vagy a bizottságba, hogyha nem regisztráltatta magát. Ezek kvázi kötelez, a kötelezőség irányába hatnak. Még egyszer mondom, hogy Sefkovics úr és az egész bizottság nevében üdvözlöm a tárgyalások menetét, köszönjük az alelnök asszony munkáját és a szakértők munkáját, és reméljük, hogy nyárra valóban elfogadható lesz ez a munka, ez az anyag, és így létrejöhet a közös nyilvántartás, amely remélhetőleg, amelyben remélhetőleg a harmadik intézmény, a tanács is részt vesz majd minél hamarabb. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig ismételten megadom a szót Wallis asszonynak azért, hogy válaszoljon a felvetésekre, illetve kérdésekre. Én magam jelentéstevő leszek, és nagy figyelemmel hallgattam az elhangzottakat, feljegyeztem az észrevételeket, és figyelembe fogom venni mindazt, amit elhangzott, illetve azt, amit most Balisz asszony megfogalmaz. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a felvetéseiket, és nagyon érdekes, hogy az átláthatóság kérdését sok kollega felvette általánosságban. Valóban a transzparencia, az átláthatóság számunkra a Lisszaboni szerződés alapján működő intézmény számára egyre fontosabb, egyre inkább um, meg kell fontolnunk a jogalkotási átláthatóság kihívásait. Itt sokkal nyíltabban kell működnünk, meg kell felelnünk annak a szerepnek, melyet a Lisszaboni szerződés ránk ruházott, hiszen nem tudom, hogy hányan ismerték fel, de hát én, vagy tudják, én az átláthatóságért felelős alelnök vagyok, ez a fele, feladatom az elnökségben, a parlament elnökségében. Tehát éppen ezért érdemes volna ezen területeken a kezdeményezéseket előbbre, előbbre vinni, hiszen mint politikai szándék, mint pedig a politikai éjség, ha így fogalmazhatok, is nő az átláthatóság iránt. Tehát hogyha aggályosnak tartanánk is, hogy nem átlát, nem kötelező ez a nyilvántartás, de bármelyikünkről is van szó, hogyha valaki bejön hozzánk, bejelentkezik hozzám, akkor megkérdezem, hogy nos, regisztráltatta magát? És hogyha nem, akkor azt mondom, hogy hát talán érdemes volna meggondolni, mert hogyha valóban velem szeretne találkozni, akkor lehet, hogy nem leszek már hajlandó erre, hogyha ön nem regisztráltatta magát a nyilvántartásban, és ilyen módon, bár nem kötelező nyilvántartás, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy mindenki inkább nyilvántartassa magát. Ha visszatekintek a Stubb-Friedrich jelentésre, itt olyan kérdések voltak, amelyekkel talán még foglalkoznunk kellene, például a legislative footprint, a jogalkotói lábnyom kérdése, amelyel az európai parlamenti jogalkotási folyamatot lehetne jobban nyomon követni. Tehát a Stubb um, Friedrich jelentésben nagyon sok megfontolandó gondolat van, Endének uh, teljesen igaza van a pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatra is figyelemmel kellene lenni. Érdemes ezeket a kérdéseket um, figyel a napirenden tartani, és persze kapcsolatban maradok önökkel is, hogy mennyiben tudok én ezen kérdésekért felelős alelnökként hozzájárulni az ügy előbbre viteléhez. De most még a nyilvántartásról szólva. Nem lehetett volna jobban kihangsúlyozni, hogy, mint ahogy kihangsúlyoztuk, hogy a parlament egy kötelező uh, nyilvántartásra uh, tör, Szívesen osztom meg persze önökkel a jogi szolgálat véleményét, de tisztában vagyok vele, hogy a jogászok egymás között is gyakran eltérő véleményeket hangoztatnak ugyanarról a kérdésről, és hogyha úgy gondolják, hogy gyorsabban elérhetjük a kötelező nyilvántartás rendszerét, mint ahogyan a jogi szolgálat erre javaslatot tesz, hát bár így legyen. De új utakat járunk a tanács, padsoraiból, a tanács folyosúiról pozitív híreket hallunk, megnyílik egy új lehetőség, de nem akarnám a tárgyalások lendületét elvesztegetni. A határidők, előttünk álló határidők lehetővé teszik, hogy a parlament és a bizottság közös nyilvántartása valóban még idén nyár elejére felálljon de hát tekintsünk ki a hosszú távra, és lehet, hogy ez a hosszú táv nem is olyan hosszú táv, lehet, hogy a jövőben már valóban mind a három intézmény eh, nyilvántartásáról beszélünk, amely ráadásul kötelező is, de még egyszer mondom, hát itt nyilván a jogi szakértők véleményét is ki kell kérni. Aztán az a kérdés, hogy hogy bánjunk a multilobbistákkal. A viselkedési kódex lépekről, lépésekről, lépésre való előrehaladásra tesz javaslatot. Tehát, hogyha valaki rosszul viselkedik a lobbisták közül, akkor első körben a belépést lehet neki megtagadni. Egy napra, egy hónapra, egy évre, attól függ, hogy mennyire súlyos a szabálysértés, amelyet elkövetett. De ami ennél még fontosabb, hogyha két intézmény vizsgálatot indított, és kideríti ez a vizsgálat, hogy valaki nem tisztességesen viselkedett, akkor a szégyenpadra állítás imaginárius eszközével élünk. És ez nagyon súlyos eszköz, hiszen hogyha a brüsszeli szintéren lévő szereplők látják, hogy ez komoly ez a nyilvántartás, Sőt, van, aki már a, a névjegyén, vagy pedig a jegyzettömbjén is feltünteti, hogy a brüsszeli nyilvántartásba vett érdekképviselet vagyunk. Tehát ebben az esetben megnő a bizalom ez iránt, a nyilvántartás iránt, és persze a lobbisták eh, is büszkébben végezhetik a munkájukat, mondván, hogy a megfelelő eh, nyilvántartásba vétették magukat, és ilyen módon nem ördögi, hanem angyali körré válhat ez. Aztán még volt itt egy megfogalmazás, hogy elvárják tőle, hogy nyilvántartásba vételje magát. És igen, volt még egy kérdés, mondja Andrew Duff az egyházakról, az egyházakról és most nem a klasszikus liberális antiklerikalizmus alapján szólalok meg, hiszen itt már az európai polgári kezdeményezés területére érünk át, ahol a egyházak szerepe, vagy a hasonló hit, hitbéli gyülekezetek szerepe nagyon fontos lehet. Igen, értem ezt a kérdést. Teljesen jogos a kérdés. Ez volt az egyik ügy, amelynek vizsgálatára hosszú időt szántunk. Ezért úgy próbálunk eljárni, hogy azon egyházi érdekképviselők, akik valóban a brüsszeli szcénán, a brüsszeli szintéren érdekképviselőként működnek, sok magukat. Idáig jutottunk el, de mondom, különbség van ezek között, az érdekképviselők között és a között, hogyha mondjuk a helyi pap eljön, és valami ügyben beszélni akar velünk, akkor az semmiképpen sem tekintendő lobbistának de ugyanez vonatkozik a választókra, vagy a választókerületünkben lévő más érdekképviselőkre. Mondom, ez olyan, hogy valaki egy ügyvéd, aki egy ügyet képvisel, vagy pedig maga a politika döntéshozatali folyamatait igyekszik befolyásolni, és az utóbbi esetben bizony regisztráltatnia kell magát. Remélem, hogy ez elmagyaráztam mindent, és semmiképpen sem voltam antiklerikális. Bene, grazie. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a vitapontot. A munkacsoport sokat egyeztetett erről, a szerződés 17. cikkeje szintén megemlíti az egyházak szerepét, illetve megemlíti annak fontosságát, hogy szükség van az egyházzal folytatott párbeszédre. Nem szeretnénk külön mozgalmakat indítani, hanem egy nyitott párbeszéd hívei vagyunk. Ugyanúgy, mint más bejegyzett személyekkel kapcsolatban. Nagyon fontos a függetlenség és a jegyzékbe vétel. Fontos, hogy rögzítsük majd a menetrendet a nyárig. A két téma esetében kijelöltük a jelentéstevőket, egyrészt a átláthatósággal kapcsolatban van, a másik pedig az ügyrend módosításával kapcsolatban. Március 14-én folytathatjuk a vitát, és eh, április 19-én kerül majd sor a szavazásra a szakbizottságban, és májusban a plenárison is beszélünk erről. Ha nincsen ellenvetés, akkor ebben maradhatunk. Valész azt, hogy még egyszer köszönjük szépen, nem csak azt, hogy eljött az ülésünkre, hanem azt is meg szeretnénk önnek köszönni, hogy a munkacsoport elnökeként ilyen remekül vezette a munkákat. Azt gondolom, hogy jelentős előrelépés történt az átláthatóság területén. Köszönöm. Köszönöm. Allora, adesso ci resterebbe in... Nos, még egy napirendi pont maradt hátra. Jól lehet, egy rendkívül fontos napirendi pontról van szó. Utána pedig rögzíteni kell a következő üléseknek az időpontjait. A 136-os cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, ez van most napirenden, azon tagállamok esetében, amelyeknek a valutája az euró. A jelentéstevők még nem érkeztek meg, 10 óra 30 percre fél 11-re számítottak, még addig van 5 percünk. Kérdezem, hogy időközben kíván-e valaki valami új kérdéssel előállni, ha nem, akkor pedig 5 perc szünetet tartunk, de megtartom azt is, hogy a következő ülésekről tájékoztatok, akkor te megteszem ezt, 7-én, február 7-én, 16 óra és 18 óra 30 között találkozunk Brüsszelben. Ez egy rendkívüli ülés lesz. Lesz egy másik rendkívülésünk is, mégpedig február 17-én csütörtökön, 2011-ben, délelőtt 10 órától 12-ig Strasbourgban. Utána pedig a rendes ülésekre kerül sor, március 14-én Brüsszelben 15 óra és 18 óra 30 között, majd a másnapján ennek az ülésnek, azaz március 15-én Brüsszelben délelőtt 9 órától fél egyig tanácskozunk. Amennyiben egyéb felvetésük nincs erre a fennmaradó 5 percre, akkor javaslom, hogy 5 percre függesszük is fel az ülésünket, de kérem mindenkitől, hogy utána 5 perc után jöjjön vissza erre a rendkívül fontos témára, amely következik. Allora, si riapre la riunione. Nos, kedves kollégák, vizsgáljuk meg most a tízes napi rendi pontot. Nagyon fontos napi rendi pontról van szó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról van szó. Tagállamok stabilizációs mechanizmus ma Erről van itt szó azon tagállamok esetében, amelyeknek a valutája az euró. Brok és Gualtieri kollégák a jelentéstevőke témában januárban döntöttünk erről, január 26-án, ők lesznek a jelentéstevők, és a 40 8-as cikke az Európai Unió szerződésnek teszi lehetővé azt, hogy egyszerűsített eljárásban vizsgáljuk a kérdést. Ennek keretében véleményt fogunk nyilvánítani, amelyet eljutatunk Van Rompuy elnöknek, mindennek meg lesz a menetrendje, melyet persze még jóvá kell hagynunk, és ennek keretében, hogy a szigorú határidőket be tudja tartani a jelentést tevő, ille egyik, illetve másik, megadjuk nekik a különböző felhatalmazásokat és észrevételeinket. Nem tudom, ki kíván elsőként hozzászólni, Gualtieri úr, vagy Brok úr? Illedelmeskednek egymással, hát döntsék el. Gualtieri úr akkor. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a eszmecsere igazán hasznos lehet rendkívül összetett témáról van szó, jelzem egyből, és egyben kényes témáról, mégpedig arról, hogy egyszerűsített eljárásban módosítsuk a Lisszaboni szerződést. És ennek keretében egy alapvető fontosságú kérdéssel foglalkozunk, amely meghatározó az Európai Unió életére a stabilizációs mechanizmus működtetését teszi ez majd lehetővé. Ennek keretében eljegy, elmondom, hogy tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mennyire kényes kérdésről van szó, és milyen hatalmas felelősség hárul ránk. Ezzel együtt szeretném jelezni azt, hogy ha a felelősség teljesen lépünk fel, akkor mindent meg kell tennünk azért, egy olyan elemzést készítsünk, amely a valóságból, a jelen valóságból indul ki. A felelősségünk ugyanakkor lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy világosan lássuk, és pontosan lássuk, hogy milyen javaslatról van szó, mégpedig egy belga javaslatról van szó, ugyanis a tanács elnökének nincsen jogköre arra, hogy javaslatokat tegyen az Európai Tanács irányába. Tehát Belgium terjesztette elő ezt a javaslatot. Meg kell, hogy osszam önökkel azt a véleményemet, hogy rendkívül aggaszt a az alkotmányossági szempont e tekintetben, illetve a politikai módszer, amely megfogalmazott ennek kapcsán. Aggájaim vannak a tekintetben is továbbá hogy milyen szerkezetben kaptuk meg ezt a javaslatot. Mindjárt kifejtem pontosabban és bővebben ezen három agályt. Az első dolog, az alapszerződésnek a felülvizsgálata, az egyszerűsített eljárásnak a keretében. Ez tehetné ugyanis lehetővé azt, hogy a stabilizációs mechanizmus folyamatosan működjön. No, az a kérdésem, hogy ez az eljárás nélkülözhetetlen alkotmányossági szempontból? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert egy sor érv vezérel akkor, amikor úgy látom, hogy ezt meg kell kérdezni. Tehát az Eurogroup, amelyik az Euró Európai Unióban kizárólagos jogkörrel rendelkezik az euró tekintetében az EUMS-nek a hármas cikke az Európai Unióról szóló működési, szerz, Európai Unió működési és erről szóló szerződés rendelkezik a e tekintetben, a hármas cikk, mint mondottam. El lehetne képzelni, hogy kizárólagos jogkörökkel rendelkezenek a tagállamok, de nem itt tartunk. Ha viszont a második albekezdést nézzük a kettes cikkben akkor kiderül, hogy van lehetőség arra, hogy ö, ne kelljen felül vizsgálni és módosítani az alapszerződést. Vannak egyéb eszközök is továbbá, amelyek a rendelkezésre állnak, amennyiben tagállamok azt igényelnék, hogy kialakítása kerüljön ez az alap, mégpedig az egyszerűsített eljárás nélkül, akkor erre is megvannak az eszközök. A rugalmassági eljárásnak a keretében a 352-es cikk rendelkezik erről. E cikket összhangban kellene olvasni a Kácsruhelyi Alkotmánybíróságnak a az egyik határozatának a fényében, amely máskülönben ehhez a mostani reformjavaslathoz vezetett. Márpedig a bíróság, a német bíróságnak a határozata mit is mond? Azt jelzi, hogy, amely, hogy tulajdonképpen a rugalmassági záradéknak megvan az a jogkör egy bizonyos szint felett érvényesíthető és attól a perctől kezdve, hogy a német ö, alkotmányossági határozatok a 352-es cikket indítanák el, mármint hogy annak az alkalmazását, akkor szóba jön a rugalmassági záradéknak az alkalmazása és hát, tehát itt módosítani kellene a szerződés, legalábbis a Bund erre utal, és a kancellár asszonynak a kezdeményezésére lenne szükség, hogy alkalmazni lehessen a rugalmasági záradékot. Ugyanakkor ez egy előzetes szavazást is igényel. Most ott tartunk, hogy az Európai Uniót terheljük meg egyik tagállam belső politikai feszültségével. És ennek orvoslására javasoljuk az alapszerződésnek a felülvizsgálatát, amely viszont igényli 26 nemzeti parlamentnek a ratifikációt, azaz ez a folyamat ö, bizonyos kockázatokat rejt magában. 37 ratifikáció kockázatos műfaj. Ugyanis az hangzik el, hogy a mechanizmus a stabilizációs mechanizmusnak a beindításához szükség van egy nagyon egyszerű kis eljárásra, és nem akarnak itt visszatérni a döntéshozók a Lisszaboni szerződésnek a korábbi jóváhagyási módszereire. Ott van persze más példa is, például Dániai, ahol egy bíróság képes arra, hogy leblokkolja a folyamatot. Márpedig az Unióban nem ezt látjuk, és azt látjuk, hogy a kockázatok hatalmasak, és akár még drámai fejleményekhez is vezethetnek az egységes valuta tekintetében. Óriási a felelősségünk akkor, amikor ezt az eszközt választjuk, és te egy másikat. Azt hiszem súlyos kérdésekről van szó, és az Európai Parlament nem teheti meg azt, hogy néma marad e kérdéskörben és akkor most már is jutottam a harmadik érvemhez, és ez azzal kapcsolatos, hogy milyen módon javasolják a javaslatát. A 136-os cikknek a hármas paragrafusát szeretném itt megvizsgálni. Ha ezt választanánk, akkor azt látjuk, hogy ennek az intézményi, illetve a politikai következménye óriási lenne. Már pedig ezt javasolták, mint jogalapot. Miről is van szó? Arról, hogy egy olyan mechanizmus venne az Európai Unió igénybe, amely termész, teljes mértékben kormányközi alapon működne. Azaz az intézményi architektúrán kívül kerülne az Európai Unióban. Az egy, egy olyan mechanizmusról van szó, amelyet egyes tagállamok indítanának el, építenének ki egymás között. De ha ez így van, akkor miért van szükség az alapszerződés felülvizsgálatára? Ahhoz, hogy a tagállamok önállóan fellépjenek egymással szövetkezve, mindent nincs szükség az alapszerződés módosítására. Azaz egy kormányközi eljárásról van szó, amelyet most itt összhangba kívánnak hozni az alapszerződéssel, de ez nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, intézményi hatáskörébe. Erre szerettem volna most nagyon világosan rámutatni. Azaz, egy teljesen kormányközi módszert alkalmazni, azt preferálni azzal a következménnyel jár, hogy az Európai Unió működése súlyosan érintett lesz a kormányzás, a gazdasági kormányzás területén. Nagyon konkrét eljárásról van itt szó, egy olyanról, amely leginkább politikai impulzusokból adódik. Egyes országok elvárásait tükrözi. Vannak olyan országok, amelyek teljes mértékben ellen, elvetik az Európai Uniónak a működését, és egy kemény magot kívánnak létrehozni az Európai Unión kívül, mégpedig úgy, hogy az a kemény mag teljes mértékben a kormányközi módszerekkel működjön. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ezek a politikai törekvések elvezethetek olyan döntésekhez, amelyek nem a fejlődést fogják szolgálni, sőt ellenkezőleg visszalépést jelentenek majd félhivatalos vagy nem hivatalos jegyzékeket is, feljegyzéseket is olvastam, amelyeket különböző politikai frakciók juttattak el hozzánk, és azt hiszem, hogy ellentmondások vannak. Egyrészt ott van a reális megközelítés a már elindult folyamatoknak a fényében, másrészt pedig ott vannak a közösségi módszerek, a közösségi módszerek védelmének az igénye, és ezek működnek úgy, ahogy különböző módon. Vigyázat! Attól függően, hogy melyik utat választjuk, máshova jutunk, és eljuthatunk akár odáig, hogy aztán már nem lesz beleszólásunk se abban, amit egyes tagállamok egymás között végeznek. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és legfeljebb a bizottság majd csak megfigyelőként lehet jelen a folyamatban, sőt, akár kizárják még a tekintetben, hogy javaslatokat fogalmazó meg, vagy legfeljebb csak ajánlásokat tehet lehet, de amelyek semmiképpen nem lesznek kötelezőek, úgy, ahogy erről rendelkezik, és itt utalnék a 135-ös cikknek az első albekezdésére. Azaz azt mondanám, hogy a változtatásra sor kerülhet, de más módszerekkel, más formában. De ahol biztosítani kell ezen kerül, felül a felülvizsgálatnak is a lehetőséget. Még más dolgokra is gondoltam. Nevezetesen arra, hogy a 136-os cikknek az egyes pontja C bekezdésében mi történhetne. E tekintetben egyhangú szavazatra van szükség azon országok, amelyek az EU övezetben tartoznak, dönthetnének egy olyan Európai Uniós struktúrának a keretében, amely a tanács termeiben helyezkedik el, és amelynek a keretében döntenének Brüsszelben, és nem út igénybe vennék ezt a termet Brüsszelben, bérelnék az, de nem lenne másról szó az Európai Parlamentnek az a véleményem, hogy az a feladata, hogy ragaszkodjék az Európai Uniós intézmény rendszernek az alkalmazásához, és e tekintetben nagyon világos álláspontra kell, hogy helyezkedjen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Brock úrnak adom meg a szót, aki a másik előadó. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány megjegyző, meg, záró gondolatot csatlakozni Gozász úr megjegyzéseihez. Nem vagyok biztos abban, illetve nem tudom, hogy hogyan kezdjük el ezt a munkát. Éppen ezért hagyatkoznom kell az itteni vitára, illetve majd a további tárgyalásokra Beszéltünk Gozász kollégával, a tanácselnökével és a bizottság elnökével, illetve más képviselőkkel is. Egyrészt objektív értékelést kell készítenünk, és Goltyeri kollégához csatlakozni tudok. Másrészt pedig meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk keresztül vinni az elképzeléseinket a jelenlegi politikai helyzetben. Említette azt, hogy ugyanebben a cikkelyben egy kicsit feljebb, egy másik helyen kell megemlíteni ezt a pontot. Mindez a klasszikus együttműködési eljárás keretében valósulhatna meg. Tehát a tagállamok és az intézmények megállapodhatnának ebben, és mindenki, aki teljesíti a feltételeket, csatlakozhatna hozzájuk. hozzájuk. Tehát ez a klasszikus megerősített együttműködés példája. de senki nem hajlandó sem az egyik, sem a másik utat választani, és ez a pont aggaszt. A kormányközi lépést úgymond nagyon sok tagállam választotta, és a nemzeti vitákban is előker, előkerül mindez. A nemzetállamok garantálják ehhez a pénzt, és nem az Európai Unió, nem is tudja ezt az Európai Unió garantálni. Ezen kívül pedig nagyon sok tagállam nem bízik meg a bizottságban, alapvetően elutasítja a bizottságot, és én ezt nem gondoltam volna. Azt gondolom, hogy mind a két felelős ezért tehát, hogy, ha egy olyan bizottság van, amely nem ért egyet a tagországok nagy része, azért, mert intézkedéseit nem alakítja a különböző országok politikai helyzetéhez, és ez nem jelenik meg állásfoglalásaiban, de teljes mértékben eltávolodott a politikai valóságtól a bizottság. És azt gondolom, hogy erről a témáról még beszélnünk kell. Itt a bizottság önszerveződéséről van szó, és egészen addig, amíg a bizottság elnöke és a biztosok a 13. emeleten a felhők fölött ülve felülről szemelik, szemlélik a valóságot, addig ez nem fog megváltozni. Ugyanez volt a helyzet egyébként Pródi elnöksége alatt. Tehát, hogyha nem ugyanúgy dolgoznak, mint a minisztériumok, és függenek a főigazgatóktól, és nem vállalják a felelősséget, hiszen a nemzeti kormányokban az a helyzet, hogy ha baj van, akkor vállalnia kell a miniszternek a felelősséget. Ez nem igaz a bizottságra, tehát a politikai valóságtól, a valóságtól teljes mértékben eltávolodva dolgoznak. Azt gondolom, hogy ezt világosan kell látnunk, Hogyha a krízis mechanizmusokat nézzük, és megnézzük azt, hogy milyen viták folynak a fővárosokban és Brüsszelben a gazdasági kormányzásról, akkor csak a törvényen, illetve a szerződésen kívül gondolkoznak ezeken a vitákon. Szükséghelyzetben ez még csak-csak elfogadható, de hogyha kis struktúrákat alakítanak ki, és ezek önálló életet kezdenek a szerződésen kívül, akkor ez teljes mértékben kicsúszik majd az intézmények és a parlament kezéből, és el fogjuk veszíteni az ellenőrzést. Bennem felmerül ennek az aggája, hogy igenis ilyen irányba haladnak a dolgok. Azt gondolom, hogy jelenleg fordulóponthoz érkeztünk, hogyha nem figyelünk oda eléggé, és nem hívjuk fel a figyelmet a megfelelő intézményekben a probléma iránt, akkor nehéz lesz a dolgunk. Azt gondolom, hogy nem tudja az Európai Parlament ezt a szöveget módosítani. És nem gondolom, hogy abban a játszmába belemehetünk, hogy megakadályozzuk majd a 24.-25 tanács csúcs találkozót. Hiszen hétfőn a piacok reagálása egy ilyen csúcs találkozó után mindezt nem engedné meg. Ez a nagy helyzet. Oda kell figyelnünk arra, hogy azok a dolgok, amelyekről döntenünk kell, és kellemetlen hatásokkal lesz majd különböző tagországokban. Az embernek a saját házatáján kell először rendet tennie, hogyha szeretnénk azt, hogy a piacok szava hihetősége helyreálljon, és a bizalom helyreálljon. A nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégák számára ez rendkívül nehéz feladat a megszorító intézkedéseket nekik otthon mind meg kell magyarázniuk. Ez minden kollégánkat érint, függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartozik. Hát március 24-én, 25-én döntés születik, addig nekünk álláspontot kell kidolgoznunk, és arról is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan próbálunk meg ebben a koncepcióban dolgozni, és úgy megvalósítani a megvalósítást, amelynek bizonyos elemei a közösségi folyamatban megjelenhetnek. Hát egy kormány közi, közi rendezvényről van szó. Schengenre ugyanez vonatkozik, a harmadik pillér szintén szerepelt itt, és itt a bizottság mindenütt a titkárság szerepét vette át, és nem önálló intézményként működött. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy nem lehetne a bizottságot erőteljesebben önálló intézményként bevonni a folyamat azért, hogy ne alakuljanak ki önálló struktúrák. Nem dolgozhatnánk -e ugyanúgy, ahogy annak, e, annak idején a földközi tenger térségére vonatkozó uniónál, amikor a titkárságot Párizsban hozták létre. És azt gondolom, hogy nekünk is hasonlóan kell eljárnunk. Egyértelműnek kell lennie, hogy az Európai Parlament többsége március 24-éig közös álláspontot szeretnek kidolgozni. Tanácsnak és a bizottságnak ugyanúgy hajlandóaknak kell lenniük a döntéshozatalra. Nagyon fontos ezt a kormányközi döntési területet a közösségi folyamatba bevonni. Ez a legfőbb kiinduló pont. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is mozduljon. Ha Goltyeri kolléga javaslatokat tesz, akkor én szívesen csatlakozom hozzá az ő javaslatai jobbak, mint az enyémek. A kérdés az, hogy mit lehet ebből megvalósítani. És meg kell próbálnunk a jelentésben átfogó képet kialakítani. Mendez de Vigo kolléga és az Econ kollégái is írtak, Azt gondolom, hogy egy átfogó koncepciót kell kidolgoznunk ebben a jelentésben. És ez az egyetlen esélyünk arra, hogy mindez bekerülhessen az intézmény közé keretbe is. De ez nem feltétele a szerződés módosítása elfogadásának. Azt gondolom, hogy itt meg kell próbálnunk hatással lenni a folyamatra. Nagyon fontos, hogy megalapozzuk a megfelelő jövőbeni lépéseket. És várom, elnök úr, az ön és a kollégák véleményét is. Mi az, amit Golcseri kolléga és jó magam még bevehetnénk ebbe a jelentésbe? Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy akkor világos, hogy melyek a problémák. Komoly problémákról van szó. Olyanokról, amelyek jól mutatják, mennyire fontos a szerepköre a szakbizottságunknak. Nem másodrandú kérdésekről van szó. Dafur, öné a szó elsőként. Uh, the... Elnök úr, A kihívás abban áll, hogy létrehozzunk egy stabilizációs mechanizmust, egy olyan mechanizmust, ami nem szegi meg a 125-ös cikkeit egyrészt, és amely elkerülné a népszavazást, eh, illetve annak szükségességét, hogy legyen népszavazás az Egyesült Királyságban. Highly sympathetic to the eh, szimpatizálok azokkal az aggályokkal, amelyek elhangzottak. A stabilizációs mechanizmus kormányközi jellegét illetően. Roberto Colcieri és Brock kolléga felhívták a figyelmet a problémákra. Hogyha nem lehet mindezt létrehozni, az Európai Unió rendszerén belül, akkor szülessen meg mindez, azzal az elképzeléssel, hogy a végén integrálható ez majd a szerződésekbe. Schengen kapcsán is ugyanígy jártunk el, és ez a módszer működött. Brock említette a másikét megoldást, a szerződésen kívüli megoldást. Az Európai Fejlesztési Alapot, illetve a Mediterrán Uniót. Egyik sem jó módszer a mi mostani feladatunkhoz. És fontos, hogy levonjuk a korábbi rossz tapasztalatokból a következtetéseket. Hiszen itt a szerződésen belül történt a sikertelenség, és ezért jöttek létre a szerződésen kívüli eszközök. És amint a jelentés tevők említették, vannak alternatívák is a szerződésen belül, az 352-es cikkely, bár azt gondolom, hogy ez nem különösebben vonzó jogi okok miatt. a 329-es cikkely egy magot határoz meg országok bizonyos csoportját a megerősített együttműködésnél. A 133-as cikkely az euró alkalmazásának eszközeit rögzíti. És azt gondolom, hogy mielőtt véleményt eh, dolgozunk ki parlamentként, nagyon fontos, hogy megállapodjunk az Európai Parlament, illetve az Európai Tanács javaslatáról. Egyelőre nem kell kiaknáznunk az összes lehetséges opciót. Azt gondolom, hogy ezt esélynek kell tekintenünk, és meg kell ragadnunk ezt az esélyt ahhoz, hogy átfogó képet alkossunk. Hiszen a gazdasági kormányzás megbízható felállását szeretnénk látni. Ez nem az Európai Tanácstól fog érkezni, és attól tartok, hogy nem is a bizottságtól. Az Európai Bizottság opportunista módon áll hozzá mindehez. Stratégiai gondolkodásra van szükségünk, és a helyzet világos felvázolására. Tudnunk kell azt, hogy hova szeretnénk eljutni. Ezt a módosítást csak egy sorban tekinthetjük, amelyet további módosítások követhetnek. És ahogy Brock úr említette, Mindez magával kell, hogy vonzza majd a, vonja majd a bizottság belső struktúráinak megváltoztatását. illetve az erőteljesebb automatizmusok alkalmazását a büntetéseknél, szankcióknál. Ez a 124-es cikket érinti. és az Eurogroup, az Eurócsoport nagyon fontos, hogy egységesen képviseltesse magát. A konvergencia kritériumok kapcsolatban a 13-as jegyzőkönyvet is fontos módosítani. És nagyon fontos, hogy a jelentés, illetve az állásfoglalás kitérjen majd a hosszú távú célokra, ami a megbízható gazdasági kormányzást illeti. Azt gondolom ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a parlament elképzeléseit jobban figyelembe vegyék. A több éves pénzügyi perspektíváról szóló tárgyalásokon illetve a saját források megváltoztatásáról szóló tárgyalásokon. Frakcióm csatlakozik Lamassz úr elképzeléseihez, és támogatja a konferencia megszervezését, egy pénzügyi konferencia megszervezését. Erre a nemzeti parlamenteket is meg szeretnénk hívni, az Európai Unió jövőbeni finanszírozásáról kapcsolatos témákban. Tehát fontos lenne állásfoglalást készítenünk, és jó lenne, hogyha a szakbizottság Rén biztossal és Trisé elnökkel is találkozhatna, hiszen hármunknak kell együtt véleményt kialakítani. És nagyon fontos, hogy koherensek legyünk, amikor a három különböző vélemény megszületik. Ha ezek a vélemények túlságosan különböznek egymástól, akkor a pénzügyi piacokat szükségtelen módon fogja felizgatni. És szeretném megkérni a biztos urat, illetve Trisé elnököt is arról, hogy mit gondolnak. stabilitási mechanizmusról szóló részben szerepel egy záradék az ő szerepükkel kapcsolatban is, és én szeretném azt, hogyha nyilvánosan választ adnának arra, hogy hogyan látják a saját szerepüket, illetve a nélkülözhetetlenség elve mit jelent számukra. A megmentés, illetve kiváltás esetében. Végül pedig, ami a menetrendet illeti, várom a kollégák megjegyzéseit. Nagyon komoly és bonyolult anyagról van szó. Mindent meg kell tennünk, és örülnék, hogyha a második márciusi plenáris ülésen szavadnánk, tehát március 24-én. Az Európai Társús találkozójának megnyitása előtt. Így Buzek úr a parlament véleményét magával vihetné a csúcsra. Ez pedig hangsúlyozná azt, hogy súlyos és komoly ügyről van szó. És a parlament igenis felvállalja a felelősségvállalását. Grazie. Köszönöm szépen. Mendezde Vigónak adom meg a szót most. Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet mondanék a jelentéstevőknek is a felvezetőkért, ami a tanácsnak a javaslatát illeti a 136-os cikknek a módosítására, mit is várnak el az Európai Parlamenttől, mit számítnak, mit kérnek tőle. Elnök úr, azt hiszem kettő dolgot. Először is azt kérdezik a parlamenttől, hogy a parlament egyetérte egyetért azzal, hogy egy kormányközi konferencia jöjjön létre. Tehát erről kellene igent vagy nemet mondanunk. Mi lenne a célja a konferenciának? Azért, hogy módosításra kerüljön a 136-os cikkely, úgy, ahogy azt az Európai Tanács jelezte, bejelentette, mint hogy decemberben ülésezett és e tekintetben következtetésekre jutott. E de kapcsán szeretném jelezni, elnök úr, hogy a 136-os cikknek az eljárása véleményem szerint megfelelő eljárás. A 150 kettes, illetve a korábbi cikk nem tette lehetővé a korábbi alapszerződésben, hogy ilyenfajta mechanizmusok alakuljanak ki. Tehát az ilyenfajta mechanizmusoknak nem volt meg a jogalapja az alapszerződésben, illetve nincs meg. Éppen ezért tudjuk, hogy milyen vitát indukált mindez a tagállamokban. Egy olyan fajta hatáskörről volt szó, amelyet még pluszban kapott, átruháztak az Európai Unióra. Ez, az igazi lényege a vitatott kérdésnek a 152-esre való hivatkozás azt hiszem, hogy nem egy jó elképzelés, mert nincs meg a jogalap. Máskülönben akcióról, fellépésről van szó a 152-es cikk szerint, és nem mechanizmusról. A megerősített együttműködés az ERO keretében véleményem szerint egy gyakorlatilag egy erőpróbához vezette, hát erőszakolnánk csak a megoldást, tehát nem erre kellene, hogy sor kerítsük. pedig mindebben a kérdésben kéri ki most a parlamentnek a véleményét, és a parlamentnek a feladat az, hogy igent vagy nemet mondjon márpedig a jelenlegi pénzügyi zavart helyzetben, a gazdasági reformok közepette véleményem szerint, akkor, amikor az Európai Tanács már rugalmasan járt el a határidők, az időpontoknak a tekintetében, és akkor, amikor az Európai Tanács arra törekedett, hogy megnyugtassa az európai és tőkepiacokat, azt hiszem nem lenne helyén való, hogyha az Európai Parlament különböző akadályokat görgetne a létrehozató mechanizmus elé. Éppen ezért azt gondolom, hogy a stabilitást kellene, hogy előtérbe helyezzük. Persze, a gazdasági vitáknak van helye, de ettől kérdéskör tekintetében a lényegre kell koncentrálnunk, és gyorsan kell fellépnünk. Ez a véleményem. Ez a véleményem a különböző kételyekkel kapcsolatosan, amelyek az eljárás rendre vonatkoztak. Ezen kívül, elnök úr, az Európai Tanács nagyon konkrét javaslatot tett. Úgy vélem, hogy javasolhatjuk, hogy módosítsuk elfogadásra kerüljön a javaslat. Persze a kérdés az, hogy az Európai Tanács figyelembe veszi-e azt a munkát, amelyet mi végzünk el, a mi javaslatunkat. A jelentést tevőknek a munkájában már ez megfogalmazódott júniusban. Akkor egy javaslattal éltek, és jelenleg most ennek mentén cselekszünk. Az állandó mechanizmus, elnök úr, én úgy vélem, az egy for, az egyfajta fogaskerék egy egész mechanizmusban. És a kérdés az, hogy ez csak egy fogaskerék, vagy ez maga az egész rendszer. Szerintem csak egy része az egész mechanizmusnak, és azt hiszem, hogy nagyon fontos és szimbolikus lenne az Európai Parlamentnek a fellépése, hogyha a, az Európai Parlament elmondaná, hogy hogyan látja a dolgokat, és hogyan érzékeli mindezt, tevezetesen azt, hogy ez egy elem a teljes gazdasági irányítás, kormányzás keretében. Tehát itt ezért van szükség erre a GMO-ban, a Gazdasági Monetáris Unióban, illetve az ERO vonatkozásában. Már pedig még arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az alapszerződésben szerepel az, hogy szükség volt egy munkacsoportnak a létrehozatalára is, az azon kapcsolatosan szükség volt erre. Mégpedig azért, mert a másrisi rendelkezéseket nem kellett ö, eredetileg búvó módosítani. Márpedig időközben változások következtek be, a közvélemény is megváltozott, és hát Cassini úr ön nagyon jól ismeri a közvéleménynek az alakulását, nagyon foglalkoztatja önt az, és azt hiszem itt a kérdés az, hogy az Európai Unió képes-e eljutatni az üzenetét a gazdasági kormányzással kapcsolatosan, vagy sem. Márpedig az Európai Parlamentnek lenne a feladata, hogy az európai közvelemény felé forduljon, és jelezze, hogy hogyan is kellene, hogy kinézzen az európai gazdasági kormányzás, és hogyan illeszkedik a 136-os cikk, mint rész az egészbe. E tekintetben Gualtieri úr is, illetve mások is eljártak, egy feljegyzést is készítettek, ezt el fogják juttatni. Tehát nekünk egy politikai feladatunk van e tekintetben, és mint egyfajta tanári tanári pedagógiai tevékenységgel el kellene, hogy magyarázzuk, hogy miről is van szó, a különböző intézményeket, a csúcs találkozót, azt a bizonyos hat rendeletet vagy rendelkezés jogszabályt, amely a gazdasági irányításra vonatkozik, és a, ezeket kell összekapcsolni a többi dologgal, többek között a 2020-as stratégiával, mindezt a pénzügyi keretekbe építve, beépítve úgy, ahogy a Duff úr kiválóan megfogalmazta. Erre lenne szükség, igen. Képesek vagyunk arra, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet ezeket az elemeket tovább finomítani. Még egy példával szolgálnék, ezt nem húzom hosszabbra úgy vélem, hogy többet kell tennünk, mint egy ajánlást a ö, ö, bizottság, illetve az Európai Unió részéről. Tehát nem szabad, hogy csak arra ö, szorul, szorítkozzunk, hogy egyfajta fel, ö, egy ö, sablon ö, feljegyzés szülessen a tekintetben a tagállamoknak költségvetési ö, instabilitás miatt mit kellene tenniük. Nem, ennek konkrétabban kellene fogalmazni. És a kérdés az, hogy a különböző elemei az egésznek, az összerakós játéknak hogyan illeszkednek egymáshoz. Persze beszélnünk kell majd a stabilitásról, a biztonságról, mindezek nagyon fontos szempontok, már jeleztem. Aláhúzom azt, hogy nagyon világos kérdést kell megválaszolnunk, nagyon világosan. A jelentésbe pedig fel kellene vázolnunk az összképet is. Nevezetesen azt, hogy hogyan fog kidézni az európai irányítási rendszer. A határidőket is nagyon szigorúan be kellene tartanunk. Jelzést kell adnunk, politikai jelzést kell időre adnunk, mindezt rövid időkereten belül. És hát nem szabad, hogy mindenféle elvont eszmecseréket folytassunk a földtől elrugaszkodva arra van szükség, hogy hétfőre, tehát a lehető leggyorsabban, mert az idő szorít, elkészüljön a jelentés első változata, mert hogy ez teszi majd lehetővé, hogy eljussunk a végső jelentéshez, és a parlament megfogalmazza a véleményét a kormányközi konferenciának összehívásáról. Éppen ezért azt mondanám, hogy e tekintetben a kormányközi konferencia tekintetében nagyon világosan kell, hogy fogalmazzunk. Nem szabad, hogy elhúzzuk az időt. Elnök úr, aláhúzom, tartsuk az időpontokat, a stabilitásra, a biztonságra ö, utaljunk, mint nélkülözhetetlen elemekre, ö, és ö, e tekintetben akár még rendkívül és is kell tartanunk, és ö, ö, ahogy Dafur mondotta, ö, Trise úr és Rent is nagyon jó lenne meghallgatni, de nem szabad, hogy elhúzzuk a dolgokat az idők végtelenségeig. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a többi hozzászólónak, és számos ember, számos kollega jelentkezett, néhány magyarázatra tartanék igényt. Bendezde Vigó úr, ön kormányközi konferencia összehívásáról beszélt. A tanács az egyszerűsített eljárást javasolja ezzel szemben. Válasz? Igen, igen. Kérem egy pontosítást tegyen a e tekintetben, mondja az elnök. Ah, allora, quindi el es eh, malísimo. Ah, eh, no, no, no, no, yo, yo estoy a favor. Szóval, én annak vagyok híve, hogy egyszerűsített eljárás érvényesüljön. Semmi kétséget tekintetben. Mikrofonon kívüli hozzászólás. akkor valószínűleg rosszul hallottam, talán félreértettem azt, amit mondott. A kérdés tehát, illetve a válasza teljesen világos. Gualtieri úr, önhöz is lenne egy kérésem. További magyarázatot igényelnék a tekintetben, hogy milyen előnye lenne annak, hogy az a C pontba kerüljön be, C pontként kerüljön be a 136-os cikkbe, és nem a második albekezdésbe. Úgy tűnik, hogy ön egy kompromisszumos módosítást javasol, de szeretném, hogyha ezt részletezné. És Mártin úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Um, after Mendes... Köszönöm szépen, elnök úr. Mendez de Vigo után egyszerű dolgom van, hiszen majd, hogy nem teljes egészében egyetértek az, amit mondott. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni az Egyesült el, az egyis, egyszerűsített eljárás mellett vagyok, illetve támogatom a tanács javaslatát. A tisztelt házban, amikor jogszabályokkal vagy költségvetési szabályokkal foglalkozunk, gyakran nehezedik ránk a sürgőssége, kényszere, de igazából tíz esetből kilencszer nem igaz ez, hogy valami probléma történik, hogyha nem sietünk. Ám ebben az esetben, hogyha nem gyorsan és nem pozitív döntést hozunk, akkor ez súlyos kihatásokkal lesz. Olyan súlyosokkal, amelyeket el sem tudnánk képzelni. Nem csak a piac instabilitásával kell számolni, hanem például az is felmerülhet, hogy egy tagállam csődbe megy, ezt pedig senki nem akarhatja. Roberto világosá tette ugyanakkor a javaslat, és valószínűleg nagyon pontosan is elmondta az érveit a javaslat ellen de hát a valós, való világban vagyunk. És annak ellenére, hogy komoly érveket hozott fel a javaslat ellen, hiszen voltak éppen itt egy kormányközi trójai falut, falova túl be a tanács a alkotmányos rendben, de hát persze azt is mondhatjuk, hogy ez az intergovernamentális vagy kormányközi rendszer mindenképpen működni fog, és ezért voltak éppen azáltal, hogyha elfogadjuk ezt a szabályozást, ezzel valamilyen módon beemeljük a bizottsági struktúrába, és ilyen módon erősebb jogi alapozást biztosítunk számára. A stabilitási mechanizmus felhasználása során az Európai Bizottság, a bizottságot be kell vonni majd. Tehát ilyen módon azáltal, hogyha elfogadjuk ezt a mechanizmust, nem zárjuk ki az európai Unió valamely szervezetét. Ki fogja értékelni ezt a helyzetet? Ki fogja um, elkészíteni javaslatot a stabilitási mechanizmus bevezetésére? Ki hagyja végre, ki monitorozza? Vélhetőleg az Európai Bizottság mondjuk más nemzetközi szervezetekkel, mint az IMF-el együttműködve. Tehát a bizottságnak nagy szerepe lesz, Ilyen módon tehát nem vonjuk ki az európai intézményi struktúra hatája alól ezt az eszközt. Ez nem csak egy egyszerűsített eljárásban kell eljárni, hanem egy egyszerűsített igent kell mondanunk, ahogyan Elmár mondtam. nagyon feszült helyzetben vagyunk a nemzeti parlamentekhez való viszonyunkban, és ha túl sok feltételhez szabjuk a javaslatunkat, ha bármilyen feltételhez szabjuk az igenünket, akkor lehet, hogy a Nemzeti Parlament nem utolsó sorban, a brit parlament azt mondja, hogy hát ez messzebb megy, mint amire gondoltunk, és ilyen módon lehet, hogy egy nemzeti parlament ellenezné a javaslatot. Tehát az alkotmányos szakbizottság, alkotmányügyi bizottságban, az AFKO-ban, tehát minden részletre szívesen kitérek, de ugyanakkor most tényleg azt gondolom, hogy nem a részletekben kellene elveszni, hanem egy stabilabb, működőbb gazdaság és monetáris rendszer érdekében igennel kellene szavaznunk. Köszönöm szépen, Rangel úrnak adom meg a szót. David Martin azt mondta, hogy Mendez de Vigo felszólalása után neki könnyebb felszólalni. Én meg azt mondhatom, hogy David Martin felszólalása az enyémet még egyszerűbbé tette, az én helyzetemet. Teljesen egyetértek a mendes de Vigo kollega által mondottakkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a portré, melyet felvázolt a helyzetről és az alkotmányos viszonyokról, az Európai Parlament és a Tanács között egyrészt, másrészt az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Tehát ez a portré, ez a kép, amelyet felrajzolt, ez a pillanatkép, melyet készített, mi több nem is pillanatképez, hanem mozgóképez, hiszen dinamikusak ezek a kapcsolatok. Nos, tehát ez alapján a portré, vagy pillanatkép, vagy mozgókép alapján mégiscsak jókunk van, hogy Roberto Gualtieri által felvetett két gondolat közül az egyiket külön kihangsúlyozzuk. Ugye Gualtieri kollega a felelősség kérdését, valamint a jogi érveket, illetve a parlamenti hagyomány kérdéseit vetette föl. Nos, itt a felelősség kérdését szeretném kihangsúlyozni. Ezt kellene még nagyobb jelentőségűvé tenni. Nem akarok itt most jogi érveket felhozni, hiszen ezeket kitűnően felhozták már tanult kollégáim, a két előttem felszólaló, tehát Mendez de Vigo és Martin kollégák, de sokkal inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi egy politikai szervezet vagyunk. nem egy ügyvédi társaság vagyunk, hanem egy politikai szervezet, amelynek alá kell vetnie magát az alkotmány szabályainak. Működésünk DNS-e, lényege abban áll, arra vagyunk kvázi predestinálva, hogy politizáljunk nap mint nap. és politikai és alkotmányos problémákat kell megoldanunk. Ezért úgy gondolom, hogy politikai válaszokat is kell adni e kérdésre. Ezért támogatom két kollégám álláspontját, hiszen valóban stratégiai célt kell követnünk. És hogyha nem látjuk, hogy mi történik, egyes országokban, mint Görögországban, Írországban, vagy Portugáliában, és vélhetőleg talán még Spanyolországban is, akkor baj van. Más országok is nehéz helyzetben lehetnek, de hát meg kell értenünk, hogy az egyes tagállami parlamenti képviselők hogyan látják ezt a jelenséget. Látnunk kell, meg kell értenünk, hogy a Német Alkotmánybíróság milyen szellemben hozta ítéletét. Mindezeket a szempontokat tehát figyelembe kell vennünk, és ha mindezt figyelembe vesszük, nagyobb markánsan támogató választ kell adnunk a e mechanizmus működése mellett, és nagyon egyszerűen kell megoldanunk ezt a problémát. Minél egyszerűbb megoldást tanál, találunk, annál jobb. Így látom én ezt a kérdést. Persze. Minden, amit meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ki megmutassuk, hogy a mechanizmus a válaszadásnak csupán egyetlen eleme, minden ilyen elem megragadandó. Ahogyan Elmar Brock jelentésében már szólt erről, mindig kontextusokba ágyazhatjuk ezt a problémát és a választ. Persze, ha bármit is tehetünk, hogy formálisabb módon bevonjuk a bizottságot, az Európai Bizottságot, akkor ez jó, különösen szolgálja az intézmény közi egyensúly ügyét. De a parlament szándékát és érdekeit is szolgálja, hiszen ilyen módon erősebb ellenőrzési jogkörökkel rendelkezünk, a, hiszen a bizottságot mindig jobban tudjuk ellenőrizni, mint a tanács formációit, vagy magát a tanácsot, vagy a tagállamokat. Tehát, hogyha ezt végre tudjuk hajtani, végre kell hajtani a dolgot, de végezetül mégiscsak úgy gondolom, hogy ki kell hangsúlyoznunk politikai felelősségünk stratégiai jellegét. Meg vagyok róla győződve, hogy az Európai Parlament a más intézmények szemében, és a közvélemény szemében is nagyobb elismerésnek örvend majd, hogyha felelősségteljes és pragmatikus választ ad, és jobban jár, sem mint hogyha mondjuk, hogy is mondjam, valamilyen elvi lehetőségét és alkotmányos uh, pozíciójának elvi lehetőségét próbálna, próbálna védeni az intézmények közötti kényes egyensúlyban. Ez volt tehát az a politikai érv, amelyet a vitába beszerettem volna vinni, nem tudom, hogy a 352-es, vagy a 329-es, vagy a 483-as cikkek alapján járunk el. Bármelyik alapján is járunk el, könnyen el tudunk járni, hogyha tudjuk, hogy politikai és alkotmányos stratégiában mit követünk, mi a célunk. Hefner. Hefner kollega. Äh, köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Elsősorban is a két jelentéstevőnek köszönöm kitűnő munkájukat, köszönöm, hogy a problémát nagyon világosan vázolták fel, és úgy, tűnöm, hogy, úgy tűnik számomra, hogy ez a feladatunk a szakbizottságban. Az tehát, hogy ne csak rábódítsunk a anyagokra, hanem tiszta logikával elemezzük az anyagokat, alkotmányos vetületüket, és megvizsgálva nem azért tesszük ezt, mert imádjuk az okoskodást, nem, hanem azért, mert ezért választottak meg. A polgárok azt várják tőlünk, hogy Európa saját maga által számított szabályokat tartsa be. Azaz tehát, amikor azt mondom, hogy véleményem még nem alakult ki véglegesen, és úgy hallom, hogy sok kollega is így van ezzel, tehát nem alakítottam ki még végleges álláspontomat, de a mai vitában egyértelművé szeretném tenni, hogy az egyszerűsített szerződés módosítási eljárásról szóló passzust a Lisszaboni szerződésben úgy értem, amely a kisebb, kevésbé jelentőséggel bíró, kevésbé jelentős ügyekre vonatkozik, de nem az olyan ügyekre, amelyek súlyosak. Kvázi ez a megoldás nem az alkotmányozás folyamatának kikerülését szolgálja. A védőháló azonban egy intézkedés csomagnak csupán egy eleme. Azon azt tartom aggályosnak, hogy mindig egyedi intézkedéstől egyedi intézkedéshez lépünk tovább, és így az összkontextus szem elől veszítjük. Azaz tehát egy komoly alkotmányos problémát éppen abban vélek felfedezni, hogy mindaz, amit az egyes tagállamok szintjén többé-kevésbé jól szabályoztak, bár más-más módon az egyes tagállamokban jelesül azt, hogy a gazdasági képességet és a pénz fizető értékét egyensúlyba hozzák. Nos, e cél teljesítése érdekében nem rendelkezünk megfelelő mechanizmusokkal, eljárásokkal és intézményekkel az unió szintjén. Ez az aggályom. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy az euróban résztvevő országok és az EU tagállamai számára működő intézmények sem fedik le teljesen egymást. A problémákat konstruktívan kell szemmel, szemre vennünk, hiszen hosszú távon ilyen adhok mentő hálókkal nem lehet dolgozni. Azaz tehát nem csak gazdasági kérdéseket vetek fel, hanem alkotmányos megfontolásokat is. Éppen a tekintetben kell óvatosnak lennünk, hogy milyen intézményre és milyen eljárásra van szükségünk, és hogyan lehet ezeket az intézményeket legitimálni. Ezért tehát sürgető feladatnak tekintem, a mi szakbizottságunk számára is, de az Európai Parlament és a bizottság számára is, hogy ezeket a kérdéseket végig gondoljuk. Egyetértek a Gvaltieri kollega és Elmár Brock által mondottakkal, mondott mi miszerint, hogy egyre több kérdést próbálnak kormányközi módon megoldani, azonban hosszú távon ez csak akkor válhat fenntartható megoldásá, hogyha a közösségi módszerbe közös feladatként beemeljük ezt. Nem szabad, hogy illúziókba ringassuk magunkat. A kormányköziség gyakran azt jelenti, hogy csupán egy néhány és nagyon előre meghatározható kormány az, amely egyeztet egy utat, amelyből egyszerre az unió közös útja válik. És a, nem történik egy olyan mélyreható vita amelyben tisztáznák, hogy mi volna a legmegfelelőbb út és a megfelelőbb intézmények. Ezért, tehát tele vagyok aggodalommal, hogyha csak rips, rops, nolens, volens eh, rábódintunk erre a eljárásra. Azért is aggályosnak tartom ezt, mert amennyire át tudom tekinteni, nincs garanciánk arra, hogy a következő eljár lépésekben más eljárást folytatnak, de voltak éppen inkább azt látom, hogy mindig ugyanazokat a eljárást kényszerítik majd ránk, mondván, hogy most már nagyon kell sietni, most már um, nem nincs idő, sürget um, a helyzet, tehát ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy uh, alkotmányos szempontból is megvizsgáljuk ezt a kérdést. Hogyha nem gondolnám azt, hogy ez itt most példát precedenst hozunk, akkor könnyebben el tudnám fogadni ezt a mostani megoldást. Ugyanakkor egyetértek Andy Duffal, hogy ne túl rövid távra gondolkozzunk, hanem az egész jelenségre tekintsünk arra tehát, hogy a parlamentet hogyan kell bevonni ezekbe az eljárásokba, és ez alapján válasszuk ki a módszert, végezetül szavazzunk március végén a plenárison. Nagyon szépen köszönöm, Hefner úr. Guerrero úrnak adom meg a szót. Muchas gracias, señor presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kapok. Megpróbálok rövid lenni, és amennyire csak lehetséges, világos megfogalmazásban. Több hozzászólást hallottunk, amelyeknek alapján egy következtetést lehet megfogalmaznunk mint korábban, gyakran a múltban, az Európai Parlament képes arra, hogy még jobban, mint bármelyik más Európai Uniós intézmény képviselje az Európai Uniónak alap elhivatottságát, mind a gazdasági ö, unió tekintetében, mint a politikai unió tekintetében. Brock úr egy képpel ért, ha jól értem, és azt mondotta, hogy az Európai Bizottságot a hetedik emeleten gyakorlatilag fenn, fenn van a fellegekben, és elrugaszkodott a valóságtól a és egyfajta delírium, egy kormányközi delírium az, amelyik elindulhat itt most a tagállamoknak a részéről. A tagállamok, amelyek arra törekednek, hogy kisebb, meg nagyobb konfigurációjú ö, csoportoksulásokban hozzanak döntéseket, és így módon ö, azt sugalják, hogy egységesek vagyunk azon sokszínűségen túl, amely az unióra jellemző. És ugye utalhatunk itt a Egység a sokszínűségben című jelszóra. Egyesek megpróbálják lealacsonyítani az Európai Uniónak a politikai súlyát. Tény az, hogy óriási felelősségünk van e reform tekintetében, mert hogy az Európai Parlamentnek a feladata, hogy véleményt nyilvánítson. A felelősség pedig e, ugyanakkor több oldalú. Egyrészt a gazdasági valóságot felelősen kell, hogy tudjuk megközelíteni, a válságot, a tők és pénzpiacokat. Egyrészt. Másrészt, a másik oldalon ott vannak az aggodalmak, milyen következmények testesülhetnek meg a rendelkezések, a reformoknak a kapcsán. Milyen következménye lesz mindennek az Európai Unióra. A Prokúr saját maga is megfogalmazta azt, hogy ez a mechanizmus, amely itt szó van, az európai alapszerződésen kívüli mechanizmus. Még akkor is, hogyha ebből most nem akarunk negatív következtetéseket levonni, aggodalmaink vannak a jövőre vonatkozóan. És tény az, hogy ezek a mostani kockázatok konkrétá válhatnak, megtestesülhetnek és ahogy Hefner úr mondotta, a szakbizottságunknak választ kell produkálnia. az állásfoglalásunk alapvető kérdése fog vonatkozik, de mindehez arra van szükség, hogy kellő érveket tudjuk alá támasztani az álláspontunkat. A Európai Parlamentnek súlyos döntést kell hoznia, és meghatározza a döntése majd az Európai Unió jövőjét, fejlődését. E tekintetben hagy utaljak mind azokra a tételekre, amelyek elhangzottak, nevezetesen az alapszerződés lehetővé teszi azt, hogy egy igazi Európai Uniós szintű gazdasági irányítást építsünk ki következésképpen, mint hogy ezt a lehetőséget magában foglalja a szerződés, ezt a lehetőséget valóságá kell alakítanunk, de el kell kerülnünk azt a veszélyt, hogy visszalépjünk, mint hogy Gártyőeri úr jelezte a kockázatot. Az Európai Parlament feladata, hogy véleményt nyilvánítson. Egy olyan véleményt, amely eleget tesz a jelenlegi szükséghelyzetnek, mint hogy Brock úr is mondotta, de ugyanakkor úgy, ahogy Katerő úr is mondotta, el kell kerülnünk az, hogy a megteendő lépés az előre haladást hozzon, és ne visszalépést eredményezzen. Nehéz döntésről van szó, nehéz kialakítani ezt az álláspontot, egy sor véleményt már hallottunk, szó esett arról, hogy a Eurogroup az Euro csoport keretében is lehet gondolkodni, szó esett a pénzügyi többéves tervről is, szó esett már a gazdasági irányításról szóló jelentéstételről, a költségvetési szemeszter is szóba jön, mind-mind ezek a szempontok tehát jelen vannak a munka anyagunkban. elhangzott az is, hogy a jelentésünk azt is kell, hogy szolgálja, hogy visszatérjünk az Európai Uniós intézményi keretekhez. El kell kerülnünk azt, hogy a mi fellépési lehetőségünk, cselekvési képességünk csökkenjen a jövőben. Hagy támogassam ezen felül az egyik elhangzott javaslatot, nevezetesen az üléseinkkel kapcsolatosat. Február 17-én találkozunk Strasbourgban. Remélem, hogy erre a találkozóra meg tudjuk hívni, mint hogy elhangzott Jean-Claude Trichet, és az ECON szakbizottságnak a jelentéstevőjét, illetve az ECON szakbizottságnak a koordinátorait is meg tudjuk hívni, azért, hogy egy igazi érzmecserét tudjunk lefolytatni, amely hasznos lehet mindannyiunk számára, és különösképpen a jelentéstevőknek azért, hogy mederbe tudják foglalni a munkálataikat, mint ahogy ez de Vigo ma megfogalmazta. Itt több mindenről van szó. Egy dolog, ugye a menetrend a jelentéssel kapcsolatosan, de ott van még az a az igény is, hogy jövő hét elejére már megszülessen egy első változata a jelentésnek, azért, hogy azt már konkrét szöveg alapján meg tudjuk vitatni. Annak ellenére, hogy én nem vagyok egy fundamentalista az terveknek a betartásával kapcsolatosan, mindenképpen azt javasolnám, hogy tartsuk be a kitűzött menetrendet. Még akkor is, hogy esetleg szükség lesz kitolni néhány határidőt, megtehetjük ezt majd de az utolsó pillanatban, de próbáljuk tartani az eredetileg megfogalmazott menetrendet, azt hiszem ezáltal is egy jó jelzést adnánk a bizottságunk részéről. Ennek köszönöm szépen, Zendegolt úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Sok érvet hallottunk, és már voltattunk is egy hosszú vitát. És ezek a viták, illetve érvek két dologra hívták fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy mindarról, amit döntünk, nagyon fontos. Tehát rendkívül meghatározó az, hogy mit döntünk. Másrészt világossá vált az, hogy az, amiről döntünk, már meghatározza előre a jövőt részben. Hát nem a jövő évről és az azt követő évről van szó, hanem az elkövetkezendő évekről. Ezek az évek eh, határozzák majd meg azt, hogy hogyan eh, működik eh, az Európai Unió, milyen módon, Éppen ezért a mi frakciónk ragaszkodott ahhoz, hogy konventet hívjunk össze. Annak érdekében, hogy itt alapos vitára kerülhessen sor. Az összes frakció elfogadta ezt a gyors, gyorsított eljárást. Viszont a konventet elutasították. Mi ezt sajnálatosnak tartjuk, mert rendkívül meghatározó a vita. De vannak további okai is annak, hogy miért tartjuk fontosnak ezt a vitát. A gyorsított eljárás, ahogy az elnök úr mondta, nem garantálja azt, hogy ez valóban gyorsított eljárás során valósul meg, hiszen számos akadályal találkozhatunk. Előfordulhat az is, hogy a peremre szorulunk. Van egy további probléma is. Akár tetszik, akár nem, precedenst teremtünk. Hogyha ezt a stabilizációs mechanizmust megoldjuk, illetve az euró, tehát ha azt gondoljuk, hogy az euró stabilitásának problémáját a stabilizációs mechanizmussal tudjuk megoldani, akkor tévedünk. és elképzelhető majd jövőbeni eseteknél, hogy vissza fognak utalni a jelenlegi helyzetre. Ha korábban elfogadtuk a gyorsított eljárást, akkor ezt most miért nem tudjuk megtenni? Ami pedig a revíziós eljárást illeti, szintén fel, felmerülhet ennek a lehetősége. És ami a Lisszaboni szerződésben pozitívumként jelent meg, a hatályon kívül helyeződik ezzel. Azt gondolom ragaszkodnunk kell az alapos vitához, legalábbis a mi frakciónk ehhez ragaszkodni fog. Nincs garanciája annak, hogy mindezt gyorsan meg tudjuk oldani, hiszen gyorsított eljárásra kerül sor. Mi kisebbségben vagyunk. Más frakciók elmondták azt, hogy ennek nem szabadna precedens teremtenie a jelentős tevőt fel kell szólítanunk arra, hogy a jelentésében világosan jelezze azt, hogy utolsó alkalommal vagyunk hajlandóak eh, gyorsított eljárást elfogadni, és a legközelebbi szerződés módosításnál kizárólag konventben vagyunk hajlandóak dolgozni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor újból és újból nyomás alá fognak helyezni bennünket. Mikor kell döntenünk a parlamentben, Strasbourgban vagy Brüsszelben? Én értem Andrew Duffot, itt a parlamentben vagyunk, döntünk, több ezer televíziós kamera előtt döntünk, a rendőrségi védelmet is látnunk kell, és mindenki arra vár, hogy mi a mondandónk de ezzel ne pocsékoljuk el a saját időnket. A parlament nagy része elfogadta a gyorsított eljárást. Ha az összes frakció kivéve a mi frakciónkat ezt teszi, akkor miért nem tudjuk ezt vállalni és nyíltan kimondani? Köszönöm. E, e Köszönöm. Már csak fél óránk van. Éppen ezért eh, egy kicsit felgyorsítjuk a dolgokat. Solc úr kért szót, és még két további képviselő, és utána természetesen a jelentéstevőknek is eh, szót kell adni. Lezárom a hozzászólók listáját, hogyha nincs további kérés. És kérek mindenkit arra, hogy eh, maximum 4-5 percben válaszoljon, illetve vesse fel a mondandóját. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok aggájjal egyet tudok érteni, amelyeket Goltyeri kolléga felvázolt. A szerződés módosítása, megváltoztatása lehetséges. És vannak a eh, pragmatikus megoldások. Azt gondolom, hogy a kérdésekre válaszolnunk kell fontos a döntést meghoznunk, és szükségünk van erre a mechanizmusra. Ez csak a szerződés változtatásával érhető el. Gondolkodnunk kell uh, arról is, hogy nincsenek-e más lehetőségek, mint a megerősített együttműködés, a rugalmassági záradék, illetve más uh, cikkelyek, amelyek uh, megoldást jelenthetnének. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha létezne egy ilyen típusú mechanizmus. Különösen azért, mert vannak kételjek a jogalapot illetően más részeknél, és hogyha ezt explicit módon tesszük, akkor az eljárásnak is nagyobb a legitimitása. Ami a kormányokon átnyúló jelleget illeti, elnök úr, én föderalista vagyok. És az, hogy a folyamatot kormányonkon átnyúló folyamatként elfogadjam, ez nem könnyű számomra. Hogyha az Európai Unió kompetenciájába tartozna mindez, akkor a britek vetik fel a problémát, hiszen nekik népszavazást kell tartaniuk. Hát nem arról van szó, hogy kormánymechanizmusról vagy uniós mechanizmusról van szó, hanem arról, hogy létezik-e ilyen, illetve hogyha nem, akkor felállítható-e egy ilyen. Nagyon fontos, hogy a legrosszabb helyzetben lévő tagországok segítséget kaphassanak, és én hajlandó vagyok megfizetni ennek az árát, ami ugyan túl magasnak tűnik a számomra, hiszen a monetáris unióhoz ennek semmi köze, de azt gondolom el kell fogadnom Hogyha a választás pusztán a mechanizmus vagy a nem mechanizmus között van, akkor nekem vállalnom kell ennek a negatív vonzatait is, hiszen fontosnak tartom, hogy létrejöjjön ez a mechanizmus. Nem szabad elfeledkeznünk az előírásokról sem. A szerződés módosítása lehetséges, nem kell ezt feltétlenül alkotmányügyi alapon módosítani, de minél gyorsabban reagálunk, annál gyorsabban tudjuk majd visszaszerezni a piacok iránti bizalmat, és annál stabilabbá tudjuk tenni az eurót. És hogyha a szerződés módosítás gyors ratifikálását szeretnénk, akkor az egyszerűsítést eljárást kell választanunk és ezzel ütőképes érv kerülhet a kezünkbe. És ezzel a bonyolult ratifikálási folyamatokat megegyszerűsíthetjük, leegyszerűsíthetjük a tagországokban. És egyéb stratégiai jellegű megfontolásoknál azt kell mondanom, hogy nem tudunk máshogy eljárni. Hogyha a szerződést így szeretnénk módosítani, akkor én azt javaslom, hogy ebben maradjunk, de minél gyorsabb, annál jobb. Köszönöm szépen. Solc úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre tudom foglalni a mondandomat, mivel Zondergárt kollégám már nagyon sok mindent megemlített a frakció nevében. Egyértelműen szeretnék fogalmazni. Brock kolléga is elmondta mindezt. Egyértelműen tudnunk kell azt, hogy fordulóponthoz érkeztünk. És más kollégákkal nem egyetértve úgy gondolom, hogy nincs még vége a válságnak, és hogyha a 2011-es európai parlamenti választásokra készülünk, akkor majd meg fogják kérdezni tőlünk azt, hogy mit tettetek annak érdekében, hogy erőteljesebb, fenntarthatóbb mechanizmusokat és struktúrákat dolgozzatok ki és megakadályozzátok azt, hogy folytatódjon a válság, illetve kiéleződjön. És hogyha innét indulunk ki, akkor látnunk kell azt, hogy a mi feladatunk intenzíven foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Hogyan dolgozunk ki olyan mechanizmusokat, amiket megértenek a polgárok és hajlandóak elfogadni? Illetve hogyan tudjuk ezeket kidolgozni, hogy ezek hatással legyenek a polgárok életére, és ők visszanyerjék az Európai Unióba vetett bizalmukat. Éppen ezért a politikai vita szorosan kapcsolódik az alkotmányügyi kérdésekhez és intézményi kérdésekhez is. A politikai vitát az intézményi vitával össze kell kapcsolnunk. A konvent keretében ez gyorsan megoldható. Tehát, hogyha tisztázzuk azt, hogy mit is akarunk pontosan, az AFKO delegáció ellátogatott Nagy-Britanniába. Tudnunk kell azt, hogy mit is várnak a britek, a brit polgárok az Európai Uniótól, mit várnak, hogyan tudja az Unió módosítani az életüket. Hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, akkor a mechanizmussal is foglalkoznunk kell. Tehát munkánkat ki kell bővíteni, és ebben a jelentésben ki kell térnünk arra is, hogy a tanács hozzáállása milyen, hiszen a, a tanács a saját elképzeléseit szeretné védeni. Azt is tudjuk, hogy hogy ketyegnek az órák a bizottságban. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel, a tagországok képviselőivel egyeztessünk, és hogy közösen próbáljunk meg megoldást találni erre a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Legripp asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Eleget teszek az ön kérésének. Sok kollégával egyet tudok érteni. Az Alkotmányügyi Szakbizottságban, de abban az intézményben is, amelyhez tartozunk, nagyon fontos, hogy felelősség teljesen járjunk el. És nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a realitás érzékünket, legyünk hatékonyak és pragmatikusak. Éppen ezért az egyszerűsített eljárást én is támogatni szeretném. A gazdasági helyzet az eurózóna országaiban, de a, nem csak az euró országaiban, hanem a közvélemény is. Nagyon fontos, hogy ezeket ne hagyjuk, ne tévesszük szem elől. Nagyon fontos tiszteletben tartani az ő véleményüket. Fontos, hogy a jövőről is elgondolkozzunk, és fontos, hogy megragadjuk eh, az alkalmat a jelentéssel, és fontos, hogy a szakbizottságunk hozzájáruljon jövőbeni intézményi architektúra kialakításához. Nagyon gyakran a különböző nyelveken ez nem elég precízen kerül megfogalmazásra. Hogy értjük az európai fél évet, mit értünk ez alatt, és ennek milyen hatása van a tagországokra. Hogyan tudunk jobb, szorosabb gazdasági együttműködést megvalósítani, mi ennek az alapja, vannak innovatív eszközök, milyen eszközöket tudunk kialakítani a jobb gazdasági integrációhoz, illetve az Európai Unión belül az erőteljesebb politikai integrációhoz. A mai ülésen nem mondjuk azt, hogy ezt pusztán egy rendezvény keretében tudjuk megoldani. Egy első lépésre kerülhet most sor, és utána el kell gondolkodni az elkövetkezendő hónapokban arról, hogy mit tegyünk következő lépésként, ami a nemzeti parlamentekkel való együttműködést illeti, ez nélkülözhetetlen a gazdaságpolitika szempontjából, az adópolitika, a szociálpolitika szempontjából. Nagyon fontos, hogy szoros együttműködés valósulja meg ezeken a területeken a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégákkal. Éppen ezért visszatérek Lamanszúr kolléga javaslatára a Nemzeti Pénzintézetek Európai Konferenciájára, és azt gondolom, hogy a parlamentünk megtiszteltetésként élheti meg azt, hogyha ezt megszervezik. Köszönöm. Az utolsó hozzászólás. Brokkur kérésére, kérdésére szeretnék reagálni hogy egyetérte a szakbizottság azzal, hogy a jelentéstevő egy átfogó leltárt eh, és egy átfogó előjelzést készítsen a jelentésben arról, hogy hova szeretnénk eljutni. Én az tanács javaslatának pragmatikus, leegyszerűsített megvalósítását ellenzem. A különböző jogalapokkal intenzíven kell foglalkoznunk a jelentésben, még akkor is, hogyha a végeredmény rögzített. Szeretném kérni, hogy az előrejelzésnél, ami rendkívül fontos, és ahol még vitatott pontok vannak, például a gazdasági kormányzás témájában, illetve az eladósodási fék kialakítása. Itt vannak még politikailag vitatott pontok. Egyenlőre ezek végeredménye nem tisztázott, fontos, hogy ez, ez megjelenjen a jelentésben. És a parlament többsége nagyon fontos, hogy majd később ehhez csatlakozzon. Köszönöm. Köszönöm, akkor most a jelentéstevőknek adok szót. Kérem, válaszoljanak a feltett kérdésekre, illetve reagáljanak a megjegyzésekre. Ez már szinte személyes kérésem is. Az igenről és a nemről van szó, hogy mit mondjunk. Azt gondolom, hogy a legtöbben támogatják a javaslatot. A kérdés az, hogy legyen érvelés is emellett, indoklás vagy ne. ez a közösségi struktúrához tartozzon-e, vagy nem. A közösségi keret létezik, és marad is a jövőben. A bizottságnak megmarad a szerepe, de szeretném megkérdezni a jelentéstevőket, hogy mit gondolnak erről. A határidők is rendkívül fontosak, hogyan oldjuk ezt meg. A következő ülésen tűzzük napi rendre ezt a pontot? Az Európai Központi Banktól, illetve az Európai Bizottságtól is meg kell, hogy hívjunk valakit, illetve az Econ szakbizottságból. Galtieri úr, parancsoljon! Allora, io sono molto d'accordo con Nos, nagy mértékben egyetértek azzal, amit kollégám Guerrero képviselő mondott. Nevezetesen egyesült kell megtalálnunk két felelősségi kör között. Mind a kettő egyaránt fontos máskülönben. Nehéz gazdasági helyzettel szembesülünk, ez felelősséget ró ránk, mégpedig messze menően nagy felelősségeket, mint ahogy ezt magam is mondottam a hozzászólásomnak az e, elejét, a piacok működése szempontjából nagyon nagy súlya van annak, amit mondok. A másik szempont pedig az alkotmányosságnak a kérdése. E tekintetben is, a jelen szempontjából is, a jövő szempontjából is felelősséggel bírunk az unió jövője ittetét. Hagy reagáljak a kollégáknak is az észrevételeire, amikor azt mondták, hogy egyes cikk nem annyira fontos, mint más cikkek esetleg, hanem csak a lényeggel, az érdemi kérdésekkel kell foglalkoznunk. Márpedig az Alkotmányi Jogi Szakbizottság mire is szolgálna, ha nem a releváns kérdésekkel foglalkoznánk, és csak pragmatikus megközelítéssel élnénk. Mi nem az Európai Bíróság vagyunk, nem ügyvédek vagyunk, hanem politikusok, olyanok, akiknek a felelősségi körébe tartozik az, hogy politika politikai fajsúlyjal tudják kezelni az alkotmányossági kérdéseket. Lehet, hogy az alkotmányi kérdések egyeseket untatnak, de mégis ez adja az alapját a felépésünknek. Máskülönben ennek a, az alkotmányossági szempontnak a fényében kérték ki a véleményünket. Máskülönben, ha erre nem lenne szükség, akkor csak az Ekon szakbizottság kapta volna meg ezt a témát mit is tehetünk? Most a szakmai részét vizsgáljuk meg a kérdésnek. Nem csak arról van szó, hogy igennel vagy nemmel válaszoljunk pusztán egy kormányközi konferenciára igent vagy nemet mondjunk. Nem. Arról van szó, hogy egyszerűsített eljárásról van itt szó, a véleményük ugyanakkor pedig nem kötelezően érvénybe vagy figyelembe veendő vélemény, nem mi vagyunk az illetékes bizottság, de ezzel együtt felelősek vagyunk, és az alapszerződés azt hozta, hogy fontos kérdésekben kell ítélkeznünk, ha bár nem szabad, hogy itt romboló hatású legyen a tevékenységünk, ne mi döntsük el azt, hogy egyszerűsített vagy nem egyszerűsített eljárás fog érvényesülni. E, a kérdés fel sem merül, mert már eldöntetett. Ha mindez nem lenne alkotmányos, akkor nyilvánvalóan az Európai Uniónak a bírósága kellene, hogy ítéletet hozzon, amit persze nem kívánunk. Egy biztos, hogy múlt decemberben ez döntés született az egyszerűsített eljárás mentén, a mellett, a belga kormánynak a felvetése alapján, és e, tekintetben majd döntés születhet arról, hogy a Lisszaboni szerződés módosítása kerüljön, e, mégpedig oly módon, hogy mind a 27 tagállamban a döntést ratifikálni kell. Ez a jelenlegi helyzet. Itt tartunk. Most úgy látom, hogy nem szabad, hogy a vélemény nyilvánításunk csak egy puszta igenre vagy nemre korlátozódjon. Nem ez lenne az igazi feladatunk, hogyha így lépnénk fel. Itt most nem egy olyan jogalkotási eljárásról van szó, ahol zöld utat vagy elzárt utat kellett, hogy jelezzünk. Nem. Felelősek vagyunk a véleményünknek a révén. Véleményt kell, hogy nyilvánítsunk, és most nem arról van szó, hogy elemezzük azt, hogy a nemzeti parlamentek hogyan reagálnának, hogyha negatív lenne a hozzáállásuk. Nem szabad, hogy olajat üz, öntsünk a tűzre semmiképpen sem erről van szó. Felelősség terhel minket, és hát bizonyos értelemben le kell nyelnünk a békát. Most pedig hát ezt a békát kellene átalakítani, esetleg valami finom gyümölcsé, vagy, vagy édeségé? Nem, nem erről van szó. Tudjuk mindannyian, hogy nem erről van szó. A 27-ekből 26 ellenezte a dolgokat, az eredeti véleménye az Európai Bizottságnak negatívon, írásos nyoma van ennek, és hát nem szabad, hogy most katolikusabbak legyünk, mint maga a pápa, royalistábbak, mint a király. Nem. Szóval azt mondom, hogy a mandátumoknak méltó képviselői kell, hogy legyünk, az polgárok, európai polgárok bíztak meg a feladatok ellátásunkkal, és a Lisszaboni szerződéssel összhangban kell, hogy fellépjünk felelős módon és konstruktív módon. De nem szabad ugyanakkor, hogy vakok legyünk bizonyos problémákkal szemben nem szabad, hogy arra gondoljuk, hogy ez az egyetlen eljárási lehetőség ugyanakkor. Én nem mondom azt, mint egyesek, hogy az egy egyszerűsített eljárás nem műdőképes, és a rendes jogalkotási eljárás kellene érvényesíteni. Nem, én azt mondom, hogy az egyszerűsített eljárás adott esetben alkalmazható, megoldást hozhat, de azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni az elébb lehetőségeket is, amelyek kevésbé veszélyesek. A 352-es cikkeire tudok én hivatkozni, úgy tűnik Mendez úr ez ezzel nem ért egyet, de a 352-es cikke egy lehetőség, egyik a több ö, a szerződésben rejlő lehetőségnek, és nem látom be, hogy a parlament ezt miért ne fogalmazhatná meg. Ami pedig az érdemi kérdéseket illeti. a kormányköziség mit is jelent. Ezt világítsuk meg. nem lehet azt megtenni a jövőben, amit jelenleg megteszünk mit is teszünk jelenleg meg. A 122-es cikkelnek az alapján kölcsönöket folyosítunk a tagállamoknak. Értes tájékoztatást kapott mindenről az Európai Parlament. Az Európai Uniós költségvetési forrásaik által nyújtott garanciákat nyújtunk gyakorlatilag. 60 milliárdról van szó. Ez a döntés azt igényli, hogy tovább lépjünk. Itt most nem arról van szó, hogy csak támogassuk, hanem azt kell, hogy jelezzük, hogy a dolgok így nem folytatódhatnak, ott van az alkotmányunk. Megfosztjuk magunkat egy sor lehetőségtől, hogyha nem változtatunk. Az Európai Uniónak a feladata jelenleg, hogy megnyújtassa a piacokat, és ugyanakkor jeleznünk kell azt is, hogy az, amit most teszünk, az alkotmány ellenes az, amit teszünk 2013-ig egy biztos, hogy most ez a szerelvény elindult, és nyomon kell, hogy kövessük, irányítanunk kell azt, nem tettünk mást. De az Európai Parlamentnek a feladata az, hogy az eljárási kereteken belül egy olyan mechanizmusra tegyen javaslatot, amely nem a közösségi módszer szerint működne, hanem szerényebb leszek a válaszadásomban, hogy a kérdésére válaszoljak. Tehát az a feladatunk, hogy az Európai Unió struktúráiba beleillesszük a kormányközi szempontokat érvényesítve, megőrizve ugyanakkor Ugye ott vannak a miniszterek, akik egyhangúan döntenek a tanácsi formációban, nem más formában, a tanácsi formációban. én úr azt mondta, jó, de ott lesz az Európai Bizottság, és így tovább más szereplők is. Nem. Én azt mondom, hogy mindazok a dolgok, amelyeket ő mondott, és amelyek túl terjednek az én javaslatomon, nem elfogadhatóak amire javaslatot tett, az nem lehető fel sem az alapszerződésben, sem a tanács következtetéseiben, a, és, és a félhivatalos vagy nem hivatalos szövegekben sem. Azt hiszem az Európai Parlamentnek a feladata e tekintetben egyetértek Brók úrral, hogy az alkotmányásági véleményeken, véleményünkön túl megtegyünk mindent azért, hogy a mechanizmus és az Európai Uniónak az intézményes alapja összhangban legyen. A jelentéstevőknek arra lenne szükségük, hogy felhatalmazást kapjanak arra, hogy megvizsgálják az összes lehetséges opciót. Világos, hogy a teljes felelősséget nem vállalhatjuk minden szempontból magunkra, de ezzel együtt azt mondom, hogy úgy kell fellépjünk, hogy a válságot ne tápláljuk a piacokon. Én kész vagyok arra, hogy ezeket a dolgokat megfogalmazom, mert arra van szükség, hogy a parlament hallassa a hangját, de hát nem szabad, hogy túlságosan gyorsan lépjünk fel, hanem csak az a határidő, hogy a tanács vélemény nyilvánítása előtt fogalmazzuk, a mi, meg, fogalmazzuk meg a mi álláspontunkat. Mert hogy az a lényegi kérdésre már megadtuk a válaszunkat. Ez egy igenlő válasz. De addig is, ameddig az idő biztosíthatjuk a számunkra, a lehetőséget ki kell használni. Messze menően, maximálisan garantáljuk ezen realizmusákkal a működését az európai intézményi kereten belül. Brok úr. Äh, Elnök úr, Gvaltieri kollega okfejtése után viszonylag rövidre foghatom magamat. Az első fegyver, az egyetlen fegyver, mely kezünkben van, kizárólag a határidők lehetősége, illetve az időpontok lehetősége, ezzel tudjuk gyakorolni a kihatásunkat. Ezért a parlament és a mi bizottságunk felelősségteljes kell, hogy legyen De persze, hogyha a tanács látna játékteret, akkor ez a tanács felelősségéről szólna. Tehát látni kell, hogy mi megy és mi nem megy. Másodszorban úgy tűnik nekem, hogy a nagy többség nem a nem mellett száll síkra. Harmadsorban a Lisszaboni szerződésben lévő lehetőségeket szimp- lehetőségek szimpatikusabbak, mint amitől az Európai Tanács gondolkozik, és segítséget is szívesen elfogadok, mondjuk Andy Duff segítségét, mint a brit kormány képviselőjét, hogy mit lehetne egyszerűsíteni. Hiszen a, az e- egyes, egy, egyszerűsített eljárás ellen a többség nincs. Nem, mellette vagyunk a Gvaltieri kollega által készített javaslatok, melyek az elmélyített javaslatra volt, vonatkoztak, illetve az ellenőrzési eljárásra stabilitás és növekedési paktumban ez szerződés módosítást jelentene. Tehát kérdezem, hogy ez egyáltalán ez egy ilyen súlyos, súlyos kérdések egy összhangba hozhatóak-e az egyszerűsített eljárással. Én ideig ezt nem látom, szívesen hagyom, hogy meggyőzzenek, de attól tartok, főleg a brit viták tükrében, hogy ugye az egész arról szól, hogy elkerüljék a referendumot. De hát itt hatásköri kérdések merülnek föl. Ez pedig egy tény. De nem lehet, hogy most csak a brit referendum fényében ö, döntsünk. Ráadásul ez egy olyan ország, amely nem is az Eurózóna tagja, és mégis ő a rávaló tekintettel kellene döntenünk. Tehát azt gondolom, hogy a taktikánk megfontolásánál ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Avete registrato alcuni dati comuni? Non c'è... Egy sor közös álláspontot lehetett most itt feljegyezni. Az egyszerűsített eljárás ellene nincsen ellenvetés, a 48-as cikkely 6-os bekezdésére utalok itt. A lényeg az, hogy jól érve kell, alá kell támasztani ezt a javaslatot. Ami pedig az ütemezést illeti, a legnagyobb rugalmasággal kellene fellépnünk. Eredetileg arra gondoltunk, hogy már 7-én visszatérjünk, február 7-én erre a témára, és aztán 17-én is, 7-én, február 7-én Brüsszelben, február 17-én Strasbourgban, a javas javaslatról szóló szavazásra pedig február 17-én Strasbourgban kerülhetne sor, vagy vagy pedig március 15-én Brüsszelben, vagy pedig a plenáris ülésen lehetne mindenről szavazni. De hát addig persze még egy földrengés is bekövetkezhet, de javaslom, amennyiben a koordinátorok, illetve a jelentéstevők, jelentéstevők egyetértnek, akkor február 7-én vitassuk mindezt meg, amennyiben egy írásos anyagot tudnak közreadni. Figyelembe véve a téma fontosságát mindenképpen azt javasolnám, hogy kettő eszmecserére kerítsünk sort. Tehát, hogyha február 7-én, majd, hogy nem egy hét múlva a jelentéstevők már képesek arra, hogy írásos dokumentumot terjesztenek elénk, akkor az eszmecsere annál ö, könnyebben lenne megvalósítható. Mit javasolnak e témában? Mendes úr. Elnök úr, egyetértek azzal, amit ön javasol. És ö, javaslatot teszünk arra, ö, sőt kötelezettséget vállalást arra, hogy a menetrendet ö, érvényesítjük úgy, ahogy azt a jelentéstevők javasolják, ezt a jegyzőkönyvbe be lehetne foglalni. Azt hiszem, hogy a szakmai kérdésekben, a szakbizottságunk nagyon világos álláspontra helyezkedett a mai napon, tehát ezeket azt hiszem csak írásba kell foglalkozni, foglalni, aztán nyilván még módosítókra is sor kerülhet, de hát túl sok időt erre nem szabadna szállni, aztán akkor délelőtt 11 délelőtt tudnánk szavazni mindenről, és azt hiszem, hogy, hogy akkor így módon tartani tudnánk a menetrendet. Nem igazán látom, hogy hol van egy tekintetben gond. Kiváló jelentéstevőink vannak, akik tökéletesen ismerik a joganyagot. Szerintem jövő héten már ö, megvitathatnánk a munkanyagot, és tartani tudnánk így módon az eredeti menetrendet. Személy szerint Úgy látom, hogy a 24-i határidőt kellene tartanunk. Ezzel együtt az lenne igazán hasznos szerintem, ha már lenne egy munkaanyag előttünk legközelebb, és nem csak egy tervezett, egy tehát tervezetről ö, vitatkoznánk, úgy, ahogy azt tettük annak idején a Brock Ferhofstadt javaslattal kapcsolatosan, amely az Európai Külügyi Szolgálatról szól. Tehát egy nagyon gyors javaslathoz tudnánk így eljutni, és ezt jóvágyni elnök úr. Tehát lesz egy írásos dokumentum. Brock úr, hozzá kívánt szólni? Elnök úr, próbáljuk betartani a menetrendet de a 24. délelőttöt, mint opciót azért tartsuk nyitva. Én örülnék annak, hogy a, hetedi, a hetediki vitán Trisi is, Trisé is részt vennem, ne felejtsük, hogy mellettünk a bizottság és az EKB is véleményt kell, hogy adjon, és éppen ezért mielőtt véglegesítem a véleményemet, az ő álláspontjukról is informálnám magamat, és hogyha az hetedikén megtörténhetne, akkor nyolcadikán leülhetnék és véglegesíthetném a jelentést. Tehát kérem, tegyék ezt lehetővé számunkra. Nem kell, hogy ez sokáig tartson. Vorrei, allora, mi pare che qui si chiede una maggior flessibilità. E io credo che la Commissione su un argomento... Én úgy vélem, hogy a az Európai Bizottság is megtetni azt, hogy külön ülésezik, illetve mi is megtetjük azt, hogy külön ülésezünk. Elnézést, akkor a mi ülésünk tizedike vagy tizenhetedike is tehát úgy tartom, hogy a mi szakbizottságunk ülése szerint akár rendkívüli módon 10-17-e szóba jöhetne. Egy biztos, hogy egyelőre tartsuk ezt a menetrendet, és aztán tervezzünk be azért csak úgy, úgy hogy mondjam, ceruzával a naptárunkban egy ülést tizedikére. Eredetileg február 17-ét irányoztuk elő, most 14-e is szóba jön? 14-én szavaz az Ekon szakbizottság, mondja nekem itt a titkárság képviselője. Hát ez csak három percig fog tartani az Ekonban a szavazás. Nem, nem, nem hinném. Ö, és akkor hétfő délután Strasbourgban például az AFKO esetében a mikrofon nem használja sajnos az elnök úr, tolmácsok nem hallják. Hetedikén, hetedikén már tudnának tálalni nekünk egy dokumentumot? Ö, igen, de osztom azt a véleményt, amelyet Brock úr fogalmazott meg. Be kell fejeznünk a, a, a, a vitát egyes kollégák azt mondták, hogy a véleményeknek konvergálniuk kell, a, illetve a három véleménynek, a parlamenté, a ekb és a bizottsági. De hogy ez megtörténjen, egy előzetes munkát kell, hogy elvégezzünk ki, és utána jöjjön a megfogalmazás. Akkor legyen, a, mondja az elnök, a hetedike és tizennegyedike, tehát hetedike és tizennegyedike, úgy, ahogy azt Brock képviselő javasolta. Egyetért ezzel Gualteri képviselő? Igen, rendben, akkor ez a döntés most meg is született, ügyet. Berekeztem, a, illetve fel, az ülést lezárom, jelezném azonban azt is, hogy hetedikén kitérünk egy másik témára, majd röviden, nevezetesen Vilme professzor úr fog minket tájékoztatni a Cambridge-i matematikai találkozóról. Nem lesz hosszú ez a tájékoztató, ez inkább egy rövid prezentáció lesz csak. Az ülést lezárom.